Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Kezdjük akkor, és a hetes napi rendi ponttal folytatjuk. A Brandner jelentés. Ja, zweimal Brandner. Kétszer is. Hát ez már szinte sok lesz. So, zuerst reden wir über... No, tehát akkor először 2004 per 109-es EK irányelvről, szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációja. Valaki vagy a raportőr kívánna hozzászólni? Nem, akkor meg is kezdjük a szavazást. Antrag 8. 8 módosító ki támogatja. Tartózkodás. Man passt nicht auf. Nochmal, wer Nem figyelnek, nem figyelnek. Tehát ki támogatja, ellenzi, tartózkodnak. Ezt ellenőrizzük. Mm. Die Abstimmung ist eröffnet. Megnyitottam a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárva a szavazás. 25-19 ellenében elvetettük. A hármast visszavonták, kettes kompromisszum. Ki támogatja, ki ellenzi. Ugyanez a többség, mint az előtt, tehát elutasítva. Kilences módosító a következő. Ki támogatja? Ellenvetés. Ugyanez a többség, tehát elutasítva. Tízes módosító mellette. Ellene. Támogat tartózkodók elutasítva. Tizenegyes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette kiszavaz ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum. Ki támogatja? Ellenvetés, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum. Kitám, ki elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, négyes mellette, ellenvetések, tartózkodás elutasítva. Kettest visszavonták, hatos a következő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elektronikusan szavazunk az így módosított dokumentumról. 22. 22 a 25 ellenében elutasítva. Abgelehnt. Tehát elutasításra került. Hát ilyen is történik. Nem láttam még soha korábban ilyet, nem találkoztam ilyennel, de hát bármi megtörténhet. Jó, akkor folytatjuk. Tehát 25 nem, 22 igen volt az eredmény. Nem látszódott a monitoron talán. Folytatjuk akkor a második jelentéssel. Brandner asszony jelentéséről van szó. Legalábbis én elég sok pluszt látok itt a saját frakcióm részére iránymutatásként. Brandner asszony. nem az AFEC kópiába tartozó jelentés volt az előző, ezért volt annyi mínusz, úgyhogy igazából én azt is javasoltam volna, hogy ne is szavazzunk erről. Szavazhatunk, de ez a normál ügymenet alá kéne, hogy tartozzék. Akkor kérem, hogy magyarázza meg, hogy miről is van szó. Afetként ugye arra korlátozzuk a munkánkat, hogy lefedjük a teljes irányelvet. Ez az irányelv azonban nagyon-nagyon részletekbe megy, mi viszont nem mentünk bele. Volt egy módosítónk, amely részletekbe ment, amelyiknek valóban van külpolitikai vonatkozása, ugye itt a különböző vállalkozásoknak a pénzügyi kimutatásairól van szó, és ezért került hozzánk is ez a dokumentum szavazásra. Uh, Bárki másnak van-e hozzászólni valója ezzel kapcsolatban? Kárenc asszony itt van? Kárenc úr, bocsánat. Ongrujánu képviselőtársunk. Köszönöm szépen. A módosítók, amelyeket a jelentés megfogalmazója megfogalmazó, tulajdonképpen az AFEL szakbizottság hatáskörén, illetékességén túlmutatnak. Tehát eh, igazából most túl késő visszahőkölni, úgyhogy kezdjük meg a szavazást, én azt mondanám. Jó, akkor szavazzunk. A 30-ast kitámogatja. Favor 30. Ellene. Hát én azt mondanám, hogy ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát mellette Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást. 36 a 9 ellenében elfogadásra került. 31-est visszavonták, kettes kompromisszum a következő mellette. Ellene tartózkodás. Elf- ezt ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 23 a 27 ellenében elutasítva. Négyes mellette ellene ugyanazzal a többséggel elutasítottuk. 32-es mellette ellene elutasítva. 33-as mellette ellene ezt elfogadtuk. 34-es mellette ellene elutasítva. 35-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es, 40-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hú, de hosszú lesz ez a lista. 41-es mellette, ezt most elfogadtuk az előbb? Elsítottuk. 41-es tehát mellette, ellenvetések, tartózkodások, elutasítottuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, többségben, ha jól láttam, de ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Ugyanazzal a többséggel. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 44-es mellette ellenvetések ellenőrizzük. 44-esről szavazunk, tehát lezártam a szavazást. 27-23-mal elfogadtuk. 45-ös a következő? Nem. Ez fogyottá vált. 7-es és 46-os. Ki támogatja? Ellenvetések. Tartózkodás elutasítva. 47-es a Szobelivel közösen, ki támogatja, ellenvetések, tartózkodás elfogadtuk, 48-as, okafogyott 49-es mellette, ellenet elfogadtuk 50-es, okafogyott 8-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette, ellene ellenőrizzük Lezártam a szavazást. 27 a 24 ellenében elfogadásra került. 9, 23-as, 53-as egészen pontosan mellette, ellene elutasítottuk. 10-54-es mellette, ellene elutasítva. 11-es, kitámogatja, ellenvetések, elutasítottuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 1256-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 1357 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 1458-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös visszavonták, 60-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 1661-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17 és 64-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 63-as mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 21-29 ellenében elutasítottuk. 65 mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodás előtt elfogadtuk. 20-as és 68-as mellette kiszavaz ellenvetések, tartózkodók elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette elfogadtuk, elfogadtuk, javítja magát az elnök, tehát mellette 70-esnek, ellene kiszavaz, tartózkodók, elutasítottuk. Hármas kompromisszum, ki támogatja, ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, ki támogatja, ki nem, támogatások elutasítottuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 24-es mellette ellene. 24-esről kérnek elektronikus szavazást? Jó, akkor ellenőrizzük. Jó, 24-es. Lezártuk ugyan, de akkor az egyesről nézzük meg. Nézzük meg az egyes módosítóról, tehát kérem szavazzanak. Hitzg és Lezártuk. 27 nem, 26 igennel elutasítva. 24-es a következő mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette, elutasítva, illetve bocsánat, elfogadtuk. 26-os a következő, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 27-es a következő, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 28-as, kitámogatja, ellenvetések, tartózkodók elutasítva. Javítja magát az elnök, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodók elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ungriánó képviselő, elnök úr, hát a szavazás alapján, ahogyan most a frakciónk pozíciója kialakult. Én a végső szavazásnál egy pluszt javasolnék. Hát akkor ebből azt vonom le, hogy meglátása szerint pessimistább eredményre számított. Igen, hát más számú képviselőre számítottunk itt a szavazás során, de akkor most látjuk az eredményt. Szalafranka úr, akkor ez gyakorlatilag utalás arra, hogy a kompromisszumos módosítóknál intenzívebben kell keresni a támogatókat, mint ahogyan ez nyilvánvalóan megtörtént. Akkor a végső szavazás elektronikus módon következik. nee, nee, Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást, és 27-26 szavazat ellenében elfogadásra került ez a jelentés. Gáler úr, kérem, kíméljen meg az ilyen megjegyzésektől, önnel is előfordulhat ugyanez az eredmény. Rucsek jelentés következik. Hogy kell kimondani a nevét? Raucsek? Jó. Itt van? Vagy még mindig együtt van a foci csapatával? Van-e megjegyzése? Nincs. Akkor az egyes módosítót kitámogatja, ki nem, tartózkodók elfogadtuk, akkor következik az elektronikus formában történő végső szavazás. Megnyitottam, lezártam, Ötvenkét igennel, Tehát ezt elfogadtuk.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 Meine Damen und Herren, ich äh, möchte die Sitzung erneut eröffnen. Ismét megnyitom az ülést. Gentilini úr és Mirán úr is itt vannak. A bővítési főbiztosságtól, illetve Szerbia helyzetét szeretnénk megvizsgálni a választások után. Előrehozott elnökválasztások is voltak, illetve helyhatósági választások. A nemzetközi választási megfigyelők azt mondták, hogy nyitott és versenyhelyzet szempontjából tiszta volt a helyzet, viszont ami az átláthatóságot és a média működését illeti, a média szabadságát, a sajtószabadságát. Itt még javításra van szükség. Nikolics eh, elnök korábban eh, itt járt, Eston, Füle és eh, Van Rompuy urakkal találkozott. Ez a találkozó pozitív volt, és Nikolics elnök megállapította, hogy Szerbia eltökélt az európai tagságot illetően, illetve minden eh, megállóbb amelyet Pristinában és Belgrádban kötnek. Eh, fontos, hogy ezeket eh, a gyakorlatban is megvalósítsák, és a tagjelölt státusz felépítésén dolgoznak. A Sarité, az stabilizációs és társadalmi megállapodást illetően egy országban nem ratifikálták ezt a megállapodást, Azt gondolom, hogy Szerbia tudja azt, hogy az európai integráció szempontjából nagyon fontosak a szomszédos országokkal fenntartott szomszédsági kapcsolatok, hiszen a további integrációs folyamat szempontjából ez meghatározó Gentilini úrnak adom maga a szót, utána Mirell úrnak, Mirel úrnak vannak nehézségei, de majd el fogja magyarázni azt, hogy mi is az álláspont. Gentilini úr parancsolja. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy itt lehetek. Azt hiszem, hogy ő nagyon jól bevezette már az elmondandómat. Az első gondolatom az az, hogy az európai eh, politika rendkívül világos Szerbiával, illetve a régió további területeivel kapcsolatban. A tanács az elmúlt eh, hónapban eh, konklúziókat vont le, de egyébként februárban is nagyon sokat beszéltünk a bővítésről, és nem csak Szerbia, hanem az egész régió tekintetében megtette ezt, és egyébként azt hiszem, hogy ez a legjobb üzenet a bővítés valóságá vált, állandóan renden van, úgyhogy erről még majd sokat fogunk beszélni a jövőben is. A mi agendánk gyakorlatilag mindent tartalmaz, csak az időpontokat nem, mert ez minden ország esetében különböző lehet. Szerintem ez Szerbia esetében nagyon jó üzenet volt, és az egész régió összessége szempontjából is. Nos, ebben a kontextusban úgy gondolom, hogy nagyon fontos a regionális együttműködés, erről rengeteget beszéltünk, a szomszédos országokkal való együttműködést tárgyaltuk meg, és akkor, amikor Szerbiát tagjelölt országgá nyilvánítottuk, akkor fontos volt ez a téma. Nézzük most a választásokat. A nemzetközi helyzet leírását már az elnök úr megtette. Mint tudják, még most is folynak a tárgyalások az új kormányalakítással kapcsolatban, és nagyon nehéz megjósolni azt, hogy mennyi időbe telik ez. Lehet, hogy az egész nyárra szükség lesz, de természetesen minél hamarabb megalakul a kormány, annál jobb, hiszen az európai perspektíva szempontjából is sokkal fontosabb az, hogy új kormányjal tudjunk, új tárgyalópartnerrel tudjunk leülni a tárgyalóasztalhoz. Ami a kampányt illeti, illetve a választásokat, hát az Európai Unió az egyik legfontosabb témakör a legfontosabb szerb politikai pártokkal kapcsolatban. Tehát ez nem egy ellentmondásos téma, ahogyan a múltban egyébként néha az volt. Úgyhogy úgy tűnik, hogy most a legfontosabb politikai pártok mind EU irányultságúak. És az ő ütemtervük is egészen világos. Mindenesetre nagyon nehéz azt megmondani, hogy mennyi időbe telik majd ez, az Európai Unió semmiképpen sem akar beleavatkozni ebbe a folyamatba. Ahogyan Brock úr is elmondta, Nikovics úr itt volt a múlt héten, ez volt az első alkalom arra, hogy az EU-szerb kapcsolatokról beszéljünk, Eston asszonynal is, és ez egy rendkívül tartalmas eszmecsere volt. Reméljük, hogy nagyon sok további ilyen találkozóra kerül majd még sor. Az EU segíti Szerbiát erőfeszítéseiben, és Szerbia kitart az EU orientáltsága mellett. Ami a párbeszédet illeti, Nikovics úr elmondta, hogy szeretné, hogy minél hamarabb ö, életbe lépjen az, e- az egyezmény. Ez egy fontos lehetőség számunkra is, és fontos megragadni a kínálkozó alkalmakat. a regionális együttműködés, a megbékélés témái szerepeltek a napirenden, és megtudhattuk meg azt, hogy a régióbeli stabilitást szeretné javítani, tovább erősíteni Szerbia, és hogy megpróbál tanulni a múlt hibáiból. Most Robert Cooper fog majd Pristinával és Belgráddal felvenni a kapcsolatot, és részleteiben megbeszélni az egyezményt, illetve azt, hogy hogyan is állunk az implementációval. Azt hiszem, hogy részemről egyenlőre ennyi. Much. Mr. Mirel, try your best. Mirel úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnök úr elmondta, hogy nem tudok könnyen beszélni, anélkül, hogy elveszíteném a hangomat, de megteszem a tőlem telhetőt. Nikolics elnök látogatására Füle urat is meghívták eh, Belgrádba, és Nikolics elnök, illetve a többi vezető, akikkel találkozott, azok, akik eh, a kormányt fogják alakítani, Nekik ugyanezt a világos üzenetet küldte Füle biztos. Koszovóval kapcsolatos témát illetően nem szeretném meg e, e, ismételni mindazt, amit Fernando már elmondott. És van egy további világos ügye, üzenet a, a regionális együttműködés és megbékélés témájában, különösen Nikolics nyilatkozatai után. Május 15-én került sor az EU-LKC csúcs találkozóra, és Nikolics úr megismételte mindazt, amit már Brüsszelben elmondott. Ő eltökélt a regionális együttműködés mellett, illetve a megbékélés mellett, füle biztos, világos üzeneteket eh, küldött, amelyek a korábbi jelentésben szerepeltek az elmúlt év októberében, Például az igazságszolgáltatás reformja nagyon fontos, nagyon fontos ezeket a reformokat folytatni, és nagyon fontos, hogy az ügyészeket ne nevezzék ki újból, illetve hogy az alkotmányos bíróságon keresztül gyors választ találjanak. Ami a sajtószabadságot illeti, erről kiderült a kampány során, hogy itt is szükséges még javítani a helyzetet, a korrupció ellenes politika nagyon sokat teendő Szerbiában. És egy további nagyon fontos üzenet, amely még sürgetőbbé válik a strukturális és gazdasági reformok. A gazdasági helyzet nem túl rózsás, a dinár az elmúlt hetekben súlyosan leértékelődött. Az országnak nagyon fontos struktúrális gazdasági reformokra van szüksége. Tehát ezek azok az üzeneteket, amelyeket ő elmondott, illetve elmondta azt, hogy szívesen segít mindezen ügyekben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Mr. Kukan. Chair of the Delegation. Kukán úr a delegáció vezetője parancsoljon. One has no voice, you, another has no you. microphone. <laughs> Van, akinek nincs hangja, van, akinek nincs mikrofonja. Köszönöm szépen, elnök úr, csak néhány megjegyzésem lenne. Teljes mértékben egyetértek az előttem szóló úriemberekkel. Nagyon fontos Szerbia régióba betöltött szerepe, és a mi érdekünk az az, hogy folytatódjon a bővítés. Igazából nincs is más lehetőség előttünk, mint az, hogy a demokratikusan megválasztott szerb elnökkel, Nikolics elnökkel folytassuk a párbeszédet, és az új kormányjal felvegyük a kapcsolatot a demokratikus választások után. Az új kormányt és az új elnököt, annak alapján kell megítélnünk, hogy hogyan, hogyan is beszélnek, és Nikolics úrat nem szabad demo, demonizálni, mint ahogyan egyébként ez bizonyos körökben sajnos megtörténik, hanem inkább a teljes mértékű egyetműködés mellett kell letenni a voksot Szerbia jövőbeli integrációja érdekében. Azt hiszem, hogy fontos lenne egy Belgrád-Pristina közötti párbeszéd felvételét szorgalmazni. Fontos lenne az, hogy világosan lássuk, hogy mit is szeretnénk elérni ezen párbeszéden keresztül, és láthatjuk azt is, hogy Nikolics elnök ugye kimondta már, hogy ő legyen a tárgyalások vezetője a szerb oldalról. Nem tudom, hogy hogyan is fog ez aztán megvalósulni. Ezen felül pedig úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az európai intézmények mind egyfajta üzenetet közvetítsenek. Nikolics úr látogatása el során Bározó, Rompuy úr és Eston asszony valóban ugyanazt hangsúlyozták, a Koszovó kérdés nagyon fontos, meglátjuk ott is, hogyan alakul a helyzet, és azt is látom, hogy a nem elismerés illetve a szerb-koszovói kapcsolatok normalizációja lenne a legfontosabb téma. A szénhazámban 68 után amikor a szovjet csapatok megszállták Csehszlovákiát, azt az időszakot hívtuk normalizációnak. Most hát nem tudom, hogy mit értünk a normalizáció alatt. Én olyan típusú kapcsolatokat értek ez alatt, amelyek nem rontanák tovább a helyzetet a Nyugat-Balkánon, hanem jobb lenne, hogyha konkrétan tudnánk azt, hogy miről is szólnak majd ezek a tárgyalások jobb lenne, hogyha nem mindenféle elszállt filozófiai gondolatmeneteket hangoztatnának, hanem inkább konkrétumok tennék ki ezt a napi rendet. Elnök, köszönöm szépen. Söpflin urat szeretném megkérni, hogy felszólaljon. Két percben kérem, hogy a további felszólalók két percben szólaljanak fel. Köszönöm szépen. Két perc, ez nagyon kevés, de hát ilyen az élet. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy Nikolics urat demokratikus úton szavazták meg. Novemberben találkoztam vele, és akkor azt vontam le, hogy, hogy az európai eltökéltsége őszinte, a nemzetközi médiában azt hiszem, hogy rosszul értelmezik az ő figuráját, hiszen nem olyan régen a nyilatkozataiból az derült ki, nagyon sokat olvastam egyébként ezekről, hogy ő, ő megpróbálja mm, a szerb társadalmat szolgálni, de egyébként nem biztos, hogy ugyanazt gondolja a szerb társadalom többsége, és Nikolics úr, hiszen a szerb társadalom egy nagy része nem igazán EU eltökéltségű. A legnagyobb probléma a gazdaság, hiszen hatalmas problémák vannak, nagyon magas a munkanélküliség, főként a fiatalok körében, ami akár 50%-ot is elérhet, attól függ, hogy milyen ö, számolási móddal nézzük. Ami a belpolitikát illeti, ne gondoljuk azt, hogy bárki is kevésbé lenne nacionalista, mint Nikolics. Akár kire gondolunk, mindenki legalább annyira nacionalista, mint Nikolics, még akkor is, hogyha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a Milosevic érában mi is történt. Ez még egy továbbra is nyílt seb, ez az egész társadalom traumákat élt meg, ez nem fog túl hamar begyógyulni, ezek a sebek, úgyhogy azt hiszem, hogy láthattuk még, mik a további problémák, a média, a korrupció. A médiával kapcsolatban azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy minél nagyobb legyen az internetes hozzáférés, hiszen ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy minél sokoldalúbb használatát érjük el a médiának, és a tárgyalások a kormányalakítással kapcsolatban elképzelhető, hogy nagy koalícióhoz vezetnek, ami nagyon jó lenne. Köszönöm, Koppa asszony következik két percben. Köszönöm szépen. Köszönjük a prezentációkat a szúraktól. Most hát demokratikusan választottak a szerbek, ezt tiszteletbe kell tartanunk. Véleményem szerint és frakciómban ugye tudjuk azt, hogy a szerbeknél felmerül a probléma, hogy esetleg az európai irányultságottól elfordulnának. Tadicshoz képest a Nikolics nagy többséggel nyert, és ez majd valahogyan inkább európai irányba fogja tolni Szerbia szekerét. Nem szabad démonizálni Nikolic urat. Persze voltak itt agasztó kijelentések, ilyen például a népírtás tagadás. nagyon örülünk annak, hogy a múlt héten a parlament elnöke Martin Schulz hogyan nyilatkozott. És ugyanakkor a szerb elnök valószínűleg folytatja regionális szempontból a elődének munkálatait, a Nyugat-Balkán stabilizációját, illetve megbékélési folyamatát. Nagyon nehéz a kormányalakítási feladat, a kompromisszum azonban mindig is szükséges és hasznos. Mindenkinek meg kell mutatnia, hogy mennyire felelős. Szeretnénk, hogyha minél hamarabb egy működőképes reformokat továbbvívő kormány alakulna meg Belgrádban. És nézzük végül Koszovó kérdését. Teljes mértékben egyetértek Kukán úrral, hogy minél hamarabb meg kell kezdeni a párbeszédet, és ami a normalizációt illeti, vagy a kapcsolatok normalizációját, valóban ez egy nagyon nagy prioritás, de nem értek egyet azzal, hogy a normalizáció az csak szép szavakban merül neki. Itt igenis, és pragmatikus megközelítésről van szó. Persze sokkal egyszerűbb a helyzet akkor, amikor a nem elismerésről beszélünk. Folytatni kell a párbeszédet. Ez szerintem egy olyan folyamat, amelyet mindannyiunknak támogatni kell, és tudjuk azt is, hogy csak ilyen módon tudja Szerbia garantálni a Koszovóban élő szerbek helyzetét, jogait, és ugyanakkor fontos lenne a regionális megállapodás garanciákkal való mm, életbe léptetése, és hogy ugyanakkor Szerbia ne térjen le az európai útról, illetve a nemzetközi közösségtől ne térjen el. Azt hiszem, hogy Koppa asszony már nagyon sok mindent elmondott abból, amit szerettem volna. Ugye Nikolics úr a szebrenicai mészárlás tagadásával kapcsolatban mondott hát megkérdőjelezhető kijelentéseket, ezek nagyon sajnálatosak. A múlt héten Balkán félszigeten jártam, és valóban ez egy nagyon nagy téma ott. de az Európai Uniónak persze az igaz, hogy a tetteit kellene néznie, és nem a szavait, de ugyanakkor azért a retorika is fontos, mert az is a szomszédsági kapcsolatok javításához, vagy ellenkező esetben romlásához vezethet. Nem tudom, hogy az Európai Unió mit is tud tenni ezzel kapcsolatban a közeljövőben. Köszönöm szépen, Négy asszony. Köszönöm szépen. Jajko Kacsin nincs itt, pedig ő az, aki a Szerbiával foglalkozó jelentés előadója, de szeretném ismertetni a frakcióm álláspontját. A kezdetektől kezdve mi kritikusan, de támogattuk Szerbiát, illetve Szerbia Európai Uniós csatlakozását majd a megfelelő időben. De ugyanakkor nem voltunk tehát mi, mi nem szerettük volna azt sem, hogyha a követelmények túlságosan felhigulnak. Azt hiszem, hogy a választások jó szellemben folytak, és nem volt választási csalás. Most akárkit is választottak meg, velük kell majd nekünk együtt dolgoznunk. Akár tetszenek ezek a személyek, akár nem. Persze a szrebenicai mészárlása, tagadása, vagy hát a, a ennek a tagadása, ez egy nagyon szerencsétlen kijelentés volt. De a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatok szempontjából ez egy fontos momentum volt de ugyanakkor az egész régió stabilitása és békéje szempontjából. Az északi, északi része Koszovónak úgy tűnik, hogy egyfajta öm, illegális tevékenységek öm, paradicsomává válik, és ezt azt hiszem, hogy senkinek sem érdeke, hogy ez így legyen. Tehát itt mindenképpen az Európai Uniónak hatást kellene gyakorolnia, hogy nagyobb változásokat lássunk a terepen is. Elnök Weigel úr következik. I think that the... Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy a választások legfontosabb eredménye Szerbiában az volt, hogy a konzervatív párt esélyt kapott a szerbiai társadalomban arra, hogy részt vegyen ezeken a választásokon, és felelősséget vállaljon az európai jövőért, Szerbia európai jövőért. Éppen ezért úgy érzem, hogy Nikolics megválasztása nem rossz hír számunkra, Azt reméltük, hogyha mindent egy kosárba teszünk, akkor Tadics és azok, akik eh, vezették az országot az elmúlt időszakban, az egyetlen esélyszerűje számára, de ezen biztos, hogy így van. Nikolics első kijelentései nagyon sajnálatosak eh, voltak. Ő egy helyi politikus volt nem rendelkezett eh, nemzetközi tapasztalatokkal, illetve eh, Európában sem voltak kapcsolatai politikai társaival. Nem tudom, hogy az európai konzervatívok eh, támogatják -e, de erre szükség van. És el szeretném mondani azt, hogy az európai konzervatívok néha sokkal rosszabbakat is támogatnak, mint Nikolicsot. Uh, there are some, some very, some very uh, <laughs> sensitive uh, vannak természetesen érzékeny kérdések, mikor itt csak kapcsolatban az ő pozíciójával kapcsolatban az egyik Koszovó, másik pedig Bosznia-Hercegovina. Az ő nyilatkozata Srebrenicával kapcsolatban kapocs volt, nem volt túlságosan pozitív, éppen ezért jegyeznünk kell azt, hogy Szerbia gazdasági problémái alapvető problémák, és ezek kapcsolódnak az európai integrációhoz is. De a saját kereteink belül, például a Vajdaságban jó példát is mutattak, és azt gondolom, hogy a pozitív fejleményeket is szem előtt kell tartanunk, a, a például a Vajdaság térségében. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogyha valaki a legrosszabbal kezdi, akkor minden más ehhez képest csak javulás. Elkreszle úr. Köszönöm szépen, elnök úr. 90%-ban csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, az egész vitában nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a mi Európai Uniónk sajnos messze áll attól, hogy jó formában legyen és a saját tagországomat sem vehetem ki a tagországok köréből, ahol félelmetes viták zajlanak, nem kell Nikolicsot vennünk, olyan hozzászólások vannak, amelyek nem szépek. Tudjuk, hogy mi történt Finországban, mit mond a Jobbik Magyarországon, a Fidesz mint művel, stb. Döntő Szerbia számára az, hogy nem csak, a, nem csak a lehetőséget kapjon, hanem hogy a reformokat elvégezze a saját helyzete alapján a saját lakossága számára. A maga a csatlakozás még messze van, de Szerbiát támogatnunk kell a reformok megvalósításában, és reményre is szükségük van, látniuk kell a fényt az alagút végén, és látniuk kell azt, hogy nekik is jobb lesz a sorsuk, hogyha a reformokat megvalósítsák. Tehát nem szabad megfelelkezni a kisebb köztes lépések és nem szabadna minden kijelentést egy államfőtől mérlegre tenni, hogyha megnézzük a korábbi görög államfő kijelentését, amikor a legnagyobb volt a válság Görögországban, vagy Berlusconi kijelentéseit, nem kell ezeket mind azonnal mércére tenni, és hogyha megnézzük a vitát az elmúlt 18 évben például Németországban, és még van tanulni valunk, a teljes térséget kell stabilizálnunk, Segítenünk kell abban, hogy stabilizálódjanak eh, Horvátország eh, pozitív jelzés, egy gyorsabb időszakban én gyors, felgyorsult a világ, és hogyha visszatekintünk eh, arra, hogy mi lett az Európai Unióból, mi mindent tudott a Montán Unió óta megvalósítani, akkor egy kicsit optimistábbaknak kell lennünk, és kőkeményen kell folytatnunk a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tánok úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én továbbra is barátja vagyok Szerbiának, és euróatlanti aspirációt támogatom. Régóta csatlakozni akarok a NATO-hoz érthető okok miatt, és Kukán úrral egyetértek, hogy nem szabad túl démonizálnunk az új elnököt Nikolicsot, de a szerbranicei népítás tagadása teljes mértékben elfogadhatatlan, nem segíti a békét és a megbékélést a térségben. Söflin kolléga említette a gazdaságot, ez aggasztó, 50%-os a fiatalok körében munkanélküliség Spanyolországban is ugyanennyi, tehát először az Európai Unióban kell megoldanunk a problémáinkat, Montenegróval mentartott kapcsolatok érdekelnek, hiszen én vagyok a jelentős ennek a témának. Úgy tűnik, hogy itt jó a helyzet, de a de a nacionalisták sajnálatosnak tartják ezt, és megnézzük azt majd, hogy a Borgoricával jó kapcsolatokat szeretne építeni Nikolics. Az USA és az Európai Unió is nagyon fontos elemek, a földcserék. Szeretnénk, hogyha nem az európai adófizetők pénzéből oldanák meg eh, ezeket a kérdéseket. Az északi Koszovóban a szervezett bűncselekmény sajnos nagyon elterjedett, ez igaz a teljes régióra is, és az Ibar folyó feletti rész továbbra is limbóban van, és eh, problematikus marad. Köszönöm szépen, Lanzbergis úr parancsoljon. Chairman, <coughs> my question to both. Köszönöm, elnök úr. A kérdésem a következő. Geopolitikai jellegű kérdésem van Szerbiával kapcsolatban. Vannak-e jelek arra, vagy nincsenek, hogy Szerbia visszacsúszik egy Oroszország által védett területté volt egy jelzés az ENSZ-ben. Oroszország sikeres volt ezen a szavazáson, és sikerült megtörni a hosszú éveken át fennálló szabályokat, és egy rotációs elnökséget javasolt. Ez egy másik eh, jelöltség, mint amit eh, előzetesen a régió megállapította. A plenáris lesöpörte ezt a témát. Az alternatív jelölt Szerbia pedig élvezte Oroszország jelentős támogatását. Oroszországnak továbbra is jelentős hatása van, Kiderült, hogy kik a szövetségesei Oroszországnak, mint annak idején Milosevic háborúja alatt. Vannak-e további jelzések erre vonatkozóan? Köszönöm. Pikula úr parancsoljon. Thank you. As the... Köszönöm szépen. Ahogyan az EBESZ um, embereként azt tudom mondani, hogy itt nem azért nem szavazták meg Tadics úrat, mert nem tetszett a politikája. És az is igaz, hogy nem akarják megrontani a kapcsolatot a szomszédokkal. Itt igazából egy szociális és gazdasági vita mm, van a háttérben. Az Európai Uniónak éppen ezért nem szabad, hogy az Európai Unió megengedje, hogy a kinyílt kiskapukon visszaáramoljanak a múlt kísértetei. A nyugat-balkáni időszak vagy a nyugat-balkáni területen most nagyjából az történik, ami a háború után Nyugat-Európában. Éppen ezért lenne jó az, hogyha Belgrád előre tudna menni az európai úton, talán kevesebb nacionalista retorikára van szükség, ez minden bizonyos segíteni a helyzetet. Köszönöm, Gómás asszony. Koppa asszony és más kollégák már rámutattak arra, hogy hogyan is látjuk a helyzetet, és Pikula úrral is egyetértek. tudjuk azt, hogy a mi ö, gazdasági ö, válságunk Szerbiára gyakorolt hatása milyen hatással volt a választási kampányban. Tehát ezért fontos az, hogy az Európai Unió hatékonyabb legyen, hogy az Európai Unió erősebb, vagy vonzóbbá tegye önmagát a szerbek előtt, hogy igenis, és Szerbia akarjon az EU tagjává válni, és hogy megfigyeljük azt, hogy mindezt hogyan is értékeli és hogyan érzékeli a civil társadalom, hogyan is lehet ráébreszteni a szerbeket arra, hogy az ő alapvető érdekük az, hogy Európa felé orientálódjanak, valahogy a négy kerülre pozitívan hatni. Az Európai Uniós gazdasági kapcsolatoknak is pozitívan kellene végiggyűrűzni a szerb gazdaságon. Köszönöm szépen. A kollégám következik. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Csak néhány gondolatot szeretnék megosztani. Az első azzal kapcsolatban, hogy mi is a mi célunk. Hogy ne bonyolult filozófiákba bocsátkozunk, hanem inkább legyünk praktikusak, pragmatikusak. Azt hiszem, hogy a Koszovóval való kapcsolatnak egy működőképes kapcsolatnak kell lennie. Itt most nem az elismerésről van szó, hanem arról, hogy hogyan is működik ez a kapcsolat. Az elmúlt hónapokban azért voltak előrelépések. Egyes elő, ö, megállapodásokat sikerült ö, beiktatni, másokat nem. Van, akinek nem tetszik az, hogy nem elég gyorsan haladnak a tárgyalások. De hát mégiscsak itt alapvetően azt kell néznünk, hogy van valamiféle előre mozdulás az együttműködés irányába, és ezzel lebontanak az Európai Uniós csatlakozás előtt álló akadályokat is. Tehát szerintem a működőképes kapcsolat lenne a cél, ezt kellene megcéloznunk. Együttműködés a régión belül nagyon fontos, Szerebenicával kapcsolatos nyilatkozatok, nyilatkozatok hát valóban elég aggasztóak, de ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy a politikai spektrum jobbik feléről milyen típusú nyilatkozatok születtek, tehát azért oda kell figyelni arra is, hogy mi történik, mik a tények, nem csak a szavakra. És persze világosan kell, a legvilágosabban öm, nyilatkoznunk nekünk is. Geopolitikai kérdés. Erről már beszéltem korábban. Azt hiszem, hogy az Európai Unió az egyik legfontosabb témakör most Szerbiában, és minél világosabb a mi ütemtervünk, annál inkább meg fog ez mutatkozni Szerbiában is. Ezzel kapcsolatban nincsenek aggájaim. Köszönöm. Mirel úr, köszönöm szépen. Nos, hát először is Koppá asszony megjegyzéseire utalva a szrebenicai mészárlás tagadása, és más kijelentések, ugye amikor Brüsszelben és Belgrádban találkoztunk Nikolics úrral, ő azt mondta, hogy kontextuson kívül kezelték az ő mm, nyilatkozatát, és félreértették. Ugyanakkor Belgrádban és itt is Eston asszonynal, illetve Kókán úrral, és, és mindazok a mm, személyek, akik beszéltek velük, azt tapasztalhatták a szerb részről, hogy számunkra az EU részéről nagyon fontos a regionális együttműködés. Ezt a világ a kezdet-kezdetétől fogva kimondtuk. És Kukán úrral egyetértek abban is, hogy meg kell várni, hogy a következő hónapokban mi történik majd. És Söpfrin úrral is egyetértek hogy nagyon nagy utat járt be ez az ember, maga az, hogy a saját ö, beiktatásán, és itt a brüsszeli sajtótájékoztatón is olyan világosan kifejezése juttatta az Európai Uniós csatlakozási szándékot, ez egy nagyon fontos pont a mi számunkra. Tenok úr a montenegrói kapcsolatokra utalt, szerintem nincsen itt semmilyen probléma, már csak azért sem, mert a montenegrói elnök volt egyike azon keveseknek, akik részt vettek Nikolics úr beiktatásán. Ami pedig a választási kampányt illeti. Most hát akik Gomes asszonyhoz hasonlóan azt mondják, hogy nem Koszovó vagy a külpolitika volt a legfontosabb pont a választási kampányban. Valóban ez nagyon is igaz, hiszen nagyon magas a munkanélküliség és a rossz a gazdasági helyzet. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból a koszovói helyzet marginálissá vált a szár társadalom számára. Füle úr is elmondta jó néhányszor az elmúlt évek során, hogy mi mindig is hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos a reformok végrehajtása a Szerbiában, strukturális reformokról van szó, és fontos az átláthatóságát, tétel, média reform, és így tovább. Hát igen. Nagyon is szeretnénk, hogyha ezek a nagy lélegzetvételű reformok minél hamarabb megkezdődnének, hiszen a helyzet nagyon nehéz, de összességében nem szabad kételkednünk, és önök igen jól tudják itt a parlamentben, hogy a régió és Európa számára is nagyon fontos értek az, hogy Szerbia európai irányba mozduljon el, hiszen a stabilitás és a békét ez szolgálja leginkább. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen Csenteléni és Mirel uraknak, kollégáknak. Következő napirendi pontunk 10.30-kor kezdődik, úgyhogy most lesz egy kis szünet. Köszönöm. So, colleagues, we can uh, continue our work with the next uh, point. Folytassuk akkor a napirendünk következő pontjával. A Nemzetközi Büntetőbíróság Líbiában folytatott tevékenységének a jelenlegi állásáról hallunk egy beszámolót. Olivia Swag Goldman asszony fogja bevezetni a témát, nemzetközi együttműködési tanácsadó. Mielőtt elkezdjük az eszmecserét, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy az SBT 1970-es határozata úgy döntött, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság elé utalja az ügyet február 5-ével, és arra is emlékeztetnéd, hogy a római statútumot még mindig nem fogadta el olyan tekintetben Líbia, hogy elfogadja a nemzetközi sztenderdeket, a büntetés végrehajtási tárgyalásokat illetően. Sajnos továbbra is olyan híreket kapunk, hogy kínozzák és emberi jogokat sértő módon tartják a foglyokat, Nyilván az emberi jogsértéseknek a megelőzése számukra nagyon fontos volna. Kadhafi családja 2011 májusában különös figyelmet kapott általunk, és a első ízben történt az, hogy ugyanazon emberek ugyanazon ügyében nem csak a nemzeti hatóságok, hanem a Nemzetközi Büntetőbíróság is eljár. A Nemzetközi Büntetőbíróság tagjainak a fogvatartása teljesen elfogadhatatlan. Tudjuk, hogy mentelmi joguk van a Nemzetközi Büntetőbíróság munkatársainak, és ezért nyomon fogjuk követni a sorsukat követeljük, ahogyan az NSBT határozata is fogalmazott júniusban, az azonnali szabadlábra helyezésüket, a szabadon bocsátusokat. És azt is, hogy biztosítsák számukra a lehetőséget a családjukkal való kapcsolatfelvételre. Most pedig Sváb Goldman asszonyt szeretném felkérni, hogy a legfrissebb eseményekről számoljon be. Köszönöm szépen! Először is szeretném köszönetet mondani azért, hogy elmondhassam a líbiai helyzetről a gondolataimat. Ez egy jó alkalom számomra, és szeretném a hálánkat is kifejezni azért, hogy ilyen nagy támogatásban részesítettek bennünket, az ügyészt is, és az egész grémiumot. Tekintettel az emberi jogi jelentésre, mely áprilisban került kiadásra, szeretnék majd egy pár pontokra kitérni, ami a munkák szempontjában nagyon fontos. Először is a magatartási kódex, eh, amit említenék, ezáltal eh, iránymutatásaink vannak, hogy hogyan eh, tudjuk mégiscsak segíteni az egyes emberek és a különböző szervezetek közötti kapcsolatokat. Aztán a, említeném a büntetlenségnek az elkerülését, valamint az elfogadó parancsokat. és a harmadik országokkal való ö, záradékokat. Ezeknek a záradékoknak a betartása nagyon lényeges. Örülünk annak, hogy fontosnak vélik önök is a bíróságnak a finanszírozását. A decemberi közgyűlésünket is úgy tartottuk meg, hogy fölhívtuk a figyelmet a munkánk fontosságára, hiszen ez csak a finanszírozás, az önök finanszírozása segítségével lehet hatékony. Nézzük meg akkor a líbiai helyzetet. Senze asszony és én is nagyon szívesen válaszolok majd a kérdésekre, hogyha részletekre kíváncsiak. Ahogyan a kollégájuk éppen mondta, az NSBT a helyzetet februárban 2011-ben átadta az ügyet, konszenzussal történt ez, és ez nagyon lényeges volt számunkra ez a konszenzus, hiszen ezáltal az együttműködést meg tudtuk erősíteni, ezáltal gyorsan tudtunk lépni, és az előzetes szakaszból, a vizsgálati szakaszba tudtunk átlépni elég sebesen, és aztán pedig megvolt az első ügy már májusban, a három említett ember ellen per tudtunk indítani. Mohamed Gaddafi volt az első, és Anuszi úr volt a következő. A civil társadalom ellen elkövetett bűncselekményeket tárgyaljuk. Nyilván nem tudjuk az összes bűncselekményt kivizsgálni, amelyet a libiai hatóságok elkövettek a Kadhafi rezsim alatt, hanem a február 15-i dátumtól kezdve, február, tehát 2011. február 15-től kezdődő ügyeket tudjuk kivizsgálni. Olyan feltevéseket veszünk alapul, amelyek február 15 és 28-a között történtek. Tehát korlátoztuk a vizsgálódásunk tárgyát, és ezért is tudunk gyorsan haladni. A tárgyalást előkészítő tanács a három személy tekintetében kiadta a felfogatási parancsot, hiszen megalapozott gyanunk volt, hogy az arab tavasz követően 2011-ben a líbiai hatóságok egy olyan tervet állítottak össze, amelyel a másként gondolkodókat szerették volna elnyomni. A demonstrációkat szerették volna teljes mértékben visszaszorítani, és a másként gondolkodókat, illetve azok, akik részt vettek a demonstráción, sarokba szorítani, ami nyilván az egész társadalomra, a civil társadalomra rányomta a bélyegét. Ahogyan tudják, Zintánban megtörtént a letartóztatás, és aztán az új rezsim azt mondta, hogy köszönjük szépen a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, hogy ilyen gyorsan léptek, Köszönjük szépen, hogy az elszámoltathatóságra ilyen nagy hangsúlyt fektettek, de a római statútum értelmében a magunk módján és a magunk, mi magunk szeretnénk lefolytatni majd a tárgyalást. Nyilván a nemzeti eljárásokat nekünk is el kell fogadni, amennyiben vannak megfelelő eljárások, akkor a bíró elfogadhatja ezeket, és tiszteletben kell ezeket tartania. Amennyiben nem lennének ilyenek, akkor természetesen az probléma, de ha vannak, akkor hagyni kell menni a dolgokat a maguk útján. Tehát most ezeket a megfelelő eljárásokat várjuk, nagyon komolyan vették a romai statútomat, és májusban beadtak egy, egy elfogadhatóságra vonatkozó fellebezést. A fő ügyész Líbiában tulajdonképpen elindította a tárgyalást. A komoly bűncselekmények ügyében február 15-től kezdve és májusig tartó időszakig tart a vizsgálódás. Tehát ezek ugyanazok az ügyek tulajdonképpen, amelyeket mi is vizsgálunk. De nagyon specifikus a kérdés, hiszen a nemzeti hatóságok ugyanazt a az ügyet görgetik maguk előtt ugyanazon személyek ellen, ugyanazon bűncselekmények ügyében, mint mi. Éppen ezért tulajdonképpen a statútumnak megfelelően kellene lefolytatni ezeket a vizsgálódásokat. Hogyha Líbia kooperálna, és a statútum rendelkezéseit betartanák, tehát nem úgy járnak el, mint Szudán, aki azt mondja, hogy semmi kedvünk, nincs, nem fogunk együttműködni, hanem ők azt mondják, hogy bár nem részes fel a statútumnak, de betartják a statútum rendelkezéseit, és annak a rendelkezéseit használják, hiszen a befogadhatóság ellen beadták a felebezést, akkor nekünk most vizsgálni kell, hogy eh, megfelelő módon zajlanak-e a nemzeti eh, tárgyalások. Ugye hallottuk azt, hogy a fogvatartottak eh, rendes körülmények között vannak fogvatartva, van orvosi ellátásuk, megfelelő étkeztetést kapnak, úgyhogy haladnak a dolgok előre a vádemelésig. A tárgyalás előkészítő tanács bírói és más résztvevők, valamint a BT tagok is nyilván szeretnének információt a helyzetről, hiszen ők utalták el az ügyet. Tehát az, hogy mi lesz ennek a felebezésnek a végeredménye, arra még várunk. Hogy világosan lássanak, amikor ez a felebezés megfogalmazásra került, akkor nem nézzük meg az egész libiai igazságügyi rendszert, hanem csak ezt az egy helyzetet nézzük meg konkrétan. Mauritániát említeném, amely megint csak nem részes fel a statútumnak, de onnan is jöttek különböző kérések, de Franciaországból, Líbiából is kiadatásra vonatkozó kérések érkezte, kérvények érdeste, kér, érkeztek és Mauritániának kell eldöntenie, hogy ezeket a kérvényeket hogyan dolgozza fel. Még egyszer mondom, tehát itt a fogvatartottak ügyében Mauritániának kell döntenie. A második ügyben is előre haladásra számolhatok be. Férfiak és nők elleni erőszakról van szó. Tudjuk, hogy ezek nagyon érzékeny, eh, kényes kérdések. Úgyhogy egyelőre a bizonyítékokat gyűjtjük, amelyekkel nem veszélyeztetjük a, az áldozatokat. Egyéb gyanúsítottakat is vizsgálunk, a Kadhafi rezsimből származók, akik már nem Líbiában élnek. Tehát eh, nagyon különböző ügyeken dolgozunk egyidejűleg. Ahogyan tudjuk, van egy jelentésünk, márciusból származik, amely áttekintést ad a Líbiában elkövetett bűncselekményekre vonatkozóan, az emberi jogsértésekre gondolok itt. A főügyész, illetve hát az ügyészség munkája ugye eléggé limitált, mi az emberi jogsértésekre és népétásra korlátozódunk vizsgálódásainkban. De vannak olyan ügyek, amelyek nem a Nemzeti Joghatóság körébe tartoznak, és felvetődött az, hogy a fogvatartottak ellen erőszakot alkalmaztak, amelyek hát nyilván nagy agályra adnak okot. A NATO fellépéseit is vizsgálja Líbiában, a e, vizsgáló bizottság 26 ezer légitámadásról tudunk, amelynek egy része civil áldozatokkal is járt. Nyilván ez az öt e, esetet, amikor civil áldozatokat is követett a támadás, ezt e, vizsgáljuk, hiszen az arányosság elve alapján vizsgálódnunk kell, hogy arányos volt-e a fellépés azzal a hozadékkal, amivel bírtak a e, támadások. Az 1970-es SBT határozat alapján nem vizsgálhatjuk azt, hogy e, a NATO milyen jogalapon hajtotta végre ezeket a e, támadásokat, mi a népírtásra és az emberi jogsértések le kell, hogy korlátozódjunk a vizsgálódásainkban. A NATO átfogó tervet terjesztett egyébként elő az igazságszolgáltatás tekintetében, az elszámoltathatóság egy nagyon lényeges elem, a fogvatartottak vonatkozásában a további vizsgálódás kérdése felvetődött, és amennyiben lehet, akkor nemzeti ható hatáskörbe utalnák ezeknek a fogvatartottaknak az ügyét, amennyiben valóban erőszakot követtek volna el ezen fogvatartottak ellen. Úgyhogy a libiai hatóságokkal való együttműködésünk most erre terjed ki, és erre vonatkozóan van is egy átfogó terv. Hallottuk azt, hogy ugyanazt az eljárást követik, mint az ügyész, Hát tehát a legsúlyosabb bűncselekvényekre eh, koncentrálnak, a többi bűncselekmény vonatkozásában pedig másfajta mechanizmust alkalmaznak. Erre felállításra került egy eh, tényfeltáró bizottság, illetve egy, eh, egy egyeztető bizottság, és nyilván az erőfeszítéseikben támogatni kívánjuk a libiai hatóságokat. Hát itt tartunk nagyjából a libiai trendeket illetően, és mielőtt befejezném, szeretnénk a négy kollégánkra utálni, akiket fogva tartanak jelenleg. Köszönjük az önök támogatását, a libiai hatóságokkal jelenleg tárgyalunk. Nyilván a félreértéseket szeretnénk tisztázni, és a szabad bocsátásokat minél hamarabb kíván, elérni kívánjuk. Amennyiben kérdésük van, nagyon szívesen válaszolok, és még egyszer köszönöm, hogy meghívtak, és elmondhattam ezt. Köszönöm szépen, köszönjük ezt az áttekintést, és most akkor megkezdjük a kérdések feltevését, majd pedig az eszmecserét. Gomes asszony kap szót elsőként. Just come from Libya. Igen, és ráadásul most jöttem vissza Líbiából, és ugyanakkor az ICC barátjának vallom magamat. Tehát először is köszönöm szépen ezt a prezentációt, ami elhangzott, ez gyakorlatilag megegyezik azokkal az információkkal, amelyeket én kaptam Líbiában. A líbiai hatóságok együtt kívánnak működni az ICC-vel, nem csak a legfontosabb ügyekben, hanem a fogvatartottak ügyében is az igazi nagy probléma az az, hogy gyakorlatilag nem működőképes az állam, ez a Kadafi rendszer hagyománya, és az egyik legnagyobb probléma az pont az, hogy nagyon nagy erőfeszítésekre van szükség a bíróság részéről is. Éppen ezért lenne jó az, hogyha az ICC-vel való együttműködés jobban működne. Ez egy olyan terület, ahol az Európai Unió is javíthatná együttműködését a líbiai hatóságokkal. Persze nagyon nehéz ez az időszak, ugyanis tudjuk, hogy ez az átmeneti mm, kormány nem igazán erős, hiszen nem sokáig lesz még ez az átmeneti kormány, ugye a választások előtti időszakban vagyunk, és ugye nem működőképes a bírósági rendszer sem, gyakorlatilag nincsen igazi rendőrség és hadsereg sem, tehát csak a paramilitáris szervezetek léteznek, ezek az egyetlen szervezetek, amelyek valamennyire a biztonságot garantálni tudják. Itt van például a Zimtán milícia, amely gyakorlatilag felelőse a kialakult helyzetnek. Nem olyan régen, például ők azok, akik a Tripoli a Tripoli repülőtérről kiűzték őket, és utána mégis visszahívták őket, mert egyszerűen nem tudták, más nem tudta volna intézni az ottani biztonságot. Tehát ezek a nagy nehézségek, amelyekkel meg kell küzdeni. Az ICC kérdését nagyon sok helyszínen felvetettem, és beszéltem újságírókkal is. Találkoztam libiai újságírókkal, és ott is nagyon diplomatikusan, de megemlítettem, meg kell értsük, hogy milyen problémák vannak Líbiában. ők is tudják azt, hogy hatalmas pénzekről van szó, amelyeket kisíboltak az európai országokba, és ugye a Kadafi emberei felügyelik ezeket a pénzeket. Saif például, vagy mások, ki fogja adni a pénzét a barátainak az országon kívül, és ők nem csak, hogy fel, el fogják költeni ezt a pénzt, hanem sőt, Libya ellen fogják felhasználni. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan probléma, amely mindenképpen ö, erősen befolyásolja a helyzetet, és ezért nagyon diplomatikusan, de megjegyeztem, hogy azért itt nagyon nagy félreértések vannak mindkét oldalon. Úgyhogy valószínű, hogy az igazi problémákra nem figyeltünk előképpen oda. És a Zintán milícia kérdése is az egyik ilyen érzékeny kérdés. Megpróbáltam tehát rámutatni arra, hogy milyen nagy félreértésekről lehet itt szó, és elmondtam líbiai tárgyaló partnereimnek, hogy Líbia az én véleményem szerint azért van olyan nagyon rossz fényben feltüntetve a médiában, noha ezt nem érdemli meg a líbiai nép, mert ami a múltban történt amiatt. És ugye az is egyértelmű, hogy vannak jó hírek is, de ezekre persze a média soha nem figyel oda. Tehát elmondtam a líbiai tárgyalópartnereinknek, hogy fontos az együttműködés az ICCT-vel, és rámutattam arra is, hogy Líbia számára nagyon fontos lenne az, hogy ezeknek a Kadafi rezsim legnagyobb vezetőinek per befogása rendkívül fontos lenne Líbia számára, és nagyon fontos lenne az is, hogy akármilyen eljárást is folytatnak le, mégis ez egyfajta nemzetközi együttműködéssel párosulja, mert ez az, ami hitelességet ad a dolognak. Ezen kívül még azt szeretném megkérdezni, az ICC nagyon fontos munkát végezhet, a nők és férfiak ellen elkövetett el, erőszakos cselekmények felgöngyölítésében. Itt ugye nagyon érzékeny kérdésekről van szó, ez egy rendkívül konzervatív társadalom, tehát azt hiszem, hogy itt például nagyon nagy támogatásra van szükség a nemzetközi közösségtől is, és ugyanakkor rengeteg líbiai is együttműködött, az ICC bizonyítékokat gyűjtött, és így tovább. Azt szerettem volna megkérdezni hogy a Zenuszi ügyben, ugye a mauritániai ügyben mit tesz az ICC, talán itt is az Európai Parlament is tehetne valamit, és mit tesznek önök Abagadi ügyében, vagy Musa Kusa ügyében, aki ugye szintén a kínzásról beszélt, az elrablások ügyeiről, és hát ugye ő az egyik legfontosabb kulcsfigurája volt a visszaéléseknek, illetve az egész elnyomó rendszernek. Tehát nem egészen értem, hogy miért nem beszélnek a Muszakusza ügyről Szaudarábiával. Úgyhogy a kollégáknak azt szerettem volna elmondani, hogy fogok a következő napok során valamikor elküldeni egy anyagot a líbiai látogatásommal kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen ezt az igen részletes hozzászólást, Gomes asszony. És most megadjuk a szót Salafranca úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna először is ö, köszönteni az ICC tagjait, és ki szerettem volna mondani azt is, hogy ez a parlament támogatja az ICC tevékenységét. Nem csak politikai értelemben támogatjuk, hanem azon megállapodások tekintetében is, amelyeket az Európai Parlament harmadik országokkal köt meg. Líbia az egyik legfontosabb prioritás most a mi tevékenységünk szempontjából. Nagyon nehéz persze a helyzet, az általános helyzettől külön kezelni ezt a, hely, ezt a mostani problémát. Itt kompromisszumról van szó, hiszen egy átmeneti kormány működik Líbiában, és nem olyan régen a líbiai miniszterelnök is ide látogatott az Európai Parlamentbe. Örülünk annak, hogy Gomes asszony foglalkozik ezzel a kérdéssel, és szeretnénk, hogyha minél hamarabb megalakulnának a stabil államhoz szükséges hatóságok Líbiában. Mindannyian ismerjük, hogy mi is történik most ebben az országban, és tudjuk azt is, hogy most az összeegyeztethetőséget kell biztosítani a bíróságok működésének terén, és meg kell értenünk azt is, hogy ebben az országban a Gaddafi rendszer után gyakorlatilag nem létezik a, nem hogy jogállamiság, hanem egyáltalán az államiság sem létezik. Itt nem csak a 4000 kilométernyi szárazföldi és 2000 kilométernyi tengerparti határ biztosításáról van szó, hanem a jogállamiság alapvetéseit kell most megteremteni ebben az országban. Szeretném, hogyha elmondanák, hogy mit gondolnak arról, hogy milyen folyamatok is zajlanak most ebben az országban ezekkel az emberekkel, és hogy mennyire megbízhatóak az ország hatóságai. Szerettem volna arra is kitérni, hogy mennyire megbízhatóak a biztonság szempontjából ezek a hatóságok, tehát mennyire tudják garantálni az ország biztonságát. Mi az ön véleménye arról, hogy amikor visszaélésekről beszélünk, vagy kínzásról, ugye erre ön is utalt, és a Kadafi rendszerhez hű személyek mennyire, az ő eseteiket mennyire vizsgálják ki. Tehát ezek azok a kérdések, amelyeket mindenképpen szerettem volna felvetni. Szaudarábiára is utalt Gomes asszony, és ezzel kapcsolatban engem érdekelne az is, hogy a szíriai elnök mit tesz ebben az ügyben. Franke, Köszönöm szépen, Zala Franka úr. Most pedig Loch Béler asszonynak adom meg a szót, szót az Emberi Jogi Albizottság alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen a jelentést is. Június 3-ától 5-ig Tripolisban tartózkodtam és utána, miután távoztam, tartóztatták le az IKTI munkatársait. Szeretnék azonban beszámolni arról, hogy a büntető bíróság tagjai mit mondtak. Rádli beszéltünk a az igazságügyminiszterrel, illetve az átmeneti ügyekért felelős miniszterrel megpróbáltuk kideríteni azt, hogy Líbia szeretné ratifikálni a büntetőbíróság statútumát. Azt mondták, hogy ők ezt nem értik, illetve egy olyan követelményről van szó, amelyet túl korán tettek fel. A második kérdés, hogy hogyan látják az együttműködést az ICC-vel, üdvözlik a statútumon, és nem szeretnék azt mondani, hogy a saját országokon belül szájf ellen nem nemzetközi standardok alapján folytatják a pert. Mindig azt hangzott el, hogy több időre van szükség, és a tárgyalások időbeli elhalasztását szeretnék. Ez azonban nem oldja fel még az érvelést. Meg szeretném kérdezni önöket arról, tehát, hogyha őt líbiai törvényszék elé állítják el líbiai büntetőjogi eljárás alapján, akkor a halál büntetés fenyegeti őt, az ICCC azonban ezt kizárja. És a harmadik pont, ez Gomes hogy megjegyzéséhez tele, e, csatlakozik, szeretnének együttműködni a büntető törvényszékkel, viszont e, nem kontrollálják e, a fogvatartottak helyzetét, éppen ezért tanástalanok, hiszen nem hangzott el az, hogy mit szeretnének elérni, illetve azt szeretnék elérni, hogy a kormánynak adják -e át őt. Éppen ezért reménytelen a párbeszéd a hivatalos képviselőkkel, és a választások után is így marad mindez. Tehát, hogyha de facto a hatalom és a kompetencia a katonaságnál van, akkor ez reménytelen. Nagyon nehéz pozícionálni magát az embernek az ICC mellett. Meg szeretném önöket kérdezni arról, hogy valószínű színűnek tartják-e azt, hogy ez változik, illetve megpróbálják-e átadni a fogvatartottat. Köszönöm szépen. Kreisler Dorfer úrnak adom meg a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr, én is üdvözlöm az előadókat. Köszönöm szépen a részletes jelentést. Gomes asszony és eh, Lochbiller asszony részletesen beszámoltak a látogatásukról. Csak egy nagyon rövid megjegyzésem van. Azt gondolom, hogy meghatározó az ICC nemzetközi hatáskifejtése szempontjából az, hogy hogyan sikerül megoldani ezt a libiai esetet, hogyan tud eljárni a büntető törvényszék, illetve a, a felelősök milyen mértékben hajlandóak a, a törvényszékkel együttműködni. Fontos, hogy világos struktúrák alakuljanak ki, és a köd felszálljon. Én Münchenből érkezem, és Tokbirel asszony tudja azt, hogy az iszlám testvériség hogyan viselkedett, milyen privilégiumokat kapott, egy nagy villában laktak, diszkókba jártak, tehát sokat tudunk a két említett túl civil életéről, az egyik már nincsen pozícióban, Döntő számunkra az egyrészt, hogy önök mit várnak még az Európai Uniótól, mit tegyen, illetve mit ne tegyen, és azt gondolom, hogyha túl sok kommentárt hall az ember a líbiai vezetőktől, illetve túl sok kommentár hangzik el velük szemben, akkor ez kontraproduktív lehet. Nagyon fontos világos egyhangon beszélni, és az, hogy a a külügyminiszter, az Európai Unió külügyminiszter asszonya Eston eh, lehetőséget teremt arra, hogy közös álláspont alakuljon ki, akkor ez jó lenne, hiszen nem kéne minden eh, külügyminiszternek külön-külön bekapcsolódni a vitába. Meg szeretném kérdezni, hogy az ENSZ-ben mi a helyzet a vitával? Elhangzott egy eh, kijelentés, egy sajtó közlemény, miszerint a négy érintettet eh, megfelelő módon kell perben részesíteni. Az ENSZ eh, hogyan tervez eljárni? Köszönetet szeretnék mondani a, a munkájukért, illetve az előadásért. Köszönöm szépen, Kászer Dörfer úr. Most Brandner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztak hozzánk ma délelőtt. Szeretnék egy kérdést feltenni. Elhangzott az, hogy az esetet, tehát a pert előkészítik libiai oldalról is. Önök is mindezt ugyanúgy megtették, felvették a bizonyítékokat, és az eset hátterét megpróbálták felderíteni. Meg szeretném kérdezni, hogy az együttműködés a bizonyítékok területén milyen mértékben valósult meg, önök segítik az ő munkájukat, illetve vice versa. hogyha a közeljövőben, vagy talán a következő hónapokban, az elkövetkezendő évben működőképes lenne a rendszer, akkor elképzelhető -e az, hogy Líbián belül tudnák ezt az esetet kezelni, hogyan járnának-e bizonyítékok kapcsán, és ez az országon belül is egy gyógyulási folyamat része, részévé válhatna. A bizonyítékok kapcsán és számos más esetet említettek még nem nyitnak meg eljárás, de minden bizonyal bizonyítékot gyűjtöttek bizonyos esetekben olyan emberektől, akik a helyszínen információt gyűjtenek, hogyan kezelik ezt az információt, kihez jut el, hogyan eh, teszik ezt eh, közzé, például a megbékélési bizottság hogyan eh, kapcsolódik be mindebbe. És azt gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne, ezt a megbékélési folyamatot erősíteni. Önök hogyan látják a saját szerepüket ezekben a helyzetekben, amikor van bizonyíték, viszont nincs e, eset, illetve per. Az utolsó megjegyzésem, említették Szaudarábiát, nagyon fontos, hogy ezt megtették. Az ICC ről ez a kép alakult ki, hogy nem kezelnek mindenkit egyenlő módon. Éppen ezért nagyon fontos ezeket az ügyeket újból és újból felvetni. Milyen a visszajelzés, illetve hogyan tudnának még több figyelmet felkelteni a téma iránt. Köszönöm szépen, két további kérés érkezett. Májer úr kap először még szót a GUA koordinátora. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a Nemzetközi Büntető székkel képviselőnek bemutatását. Először is szolidaritásunkról szeretnénk biztosítani önöket, mindazokkal szemben, akiket eh, elraboltak. Én nem mondanám azt, hogy fog, csak hogy arról van szó, hogy fogva tartanák őket, hanem őket elrabolták a kormányra volt el őket, akik tulajdonképpen nem kormányozzák az országot, hanem ez egy katonai művelet volt, és ez katasztrófa, abszolút katasztrófa, én úgy fogalmaznék. Elnök úr, ezzel szeretném folytatni, hogy még egyszer elmondjam, ez azért volt katasztrófa, mert az ENSZ biztonsági tanácsának határozatát nem tartták tiszteletben, civil lakosságot nem szabadott volna támadniuk. És a légi haderő kapcsán bekapcsolódott az ellenzék is. És innét származnak a mai problémák, a szóvivő azt mondta, az ICC munkatársait akkor lehet szabadon bocsátani, hogyha megfelelő információk birtokába jutnak Kadafi fiával kapcsolatban. Tehát itt emberrablásról van szó. Éppen ezért szeretnék információt eh, tehát ha információt kérnek a szabadlábra bocsátásért, akkor ez emberrablás egyértelműen és zsarulás. Nem arról van szó, hogy börtönben tartanak csak valakit. Elfogadhatatlan, hogy ezeket az embereket nem akarják szabadlábra bocsátani. Egy káosz helyzet alakult itt ki, különböző törzsek, a katonaság, felkelések vannak különböző helyeken. Több ezer ember tartanak fogva, és nem tudjuk, hogy ők milyen állapotban vannak, milyen helyzetben. Az ICC megkaphatja támogatásunkat, hogyha a Kadafi kormány felelőseit igazságszolgáltatás elé tudják állítani. Tehát nagyon fontos a Kadafi kivégzésének hátterét is felderíteni. Mindannyian láttuk a felvételeket erről az eseményről. Ez nem maradhat büntetlenül. Úgy tűnik, mintha egy más külső civilizációban élnénk, és nem megengedhető a vérontás. Én nem az átmeneti tanácsra gondolok csak és Kadafira, hanem bárkiről legyen is szó, szóval a vérontás nem megengedhető. Ami pedig a 26 ezer eh, fogvatartottat eh, érinti, itt voltak eh, ártalmatlan áldozatok, és azt gondolom, hogyha valaki bűncsekményt követett el, mindegy, hogy, hogy NATO pilótáról van ez szó, katona, hadipilótáról, vagy kadafi katonáiról, bárkiről is legyen szó, fontos, hogy nyomozás legyen. Gaddafit nem érdekelte az, hogy kidolgozik neki, az alkaida vagy a katonaság, tehát mi teljes mértékben támogatjuk Önöket, hiszen sürgető ezt a nyomozást végrehajtani, és a tisztviselők fogvatartása elfogadhatatlan, ők nem tudnak információt a fogvatartók számára rendelkezésre bocsátani, hiszen tartja őket a titoktartás. Hát fontos, hogy feltétel nélkül bocsássák őket szabadon. Kirillov úrnak fogok most szót adni. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy további dimenzió, amit meg szeretnék említeni. Azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben sokkal határozottabban kell fellépnünk, és egy közös álláspontot kell kialakítanunk, és néhány kérdés merül fel benne, bennem ezek kapcsán. Tudjuk azt, hogy az iszlám reformisták szerepében tetszelektek, ami a libiai rezsimet illeti, magas szintű találkozókat tartottak az európai fővárosokban, e, humanitárius kezdeményezések indultak. És azt gondolom, hogy nagyon sok e, érzékeny információ volt a birtokukban. Lehet, hogy épp ez az oka annak, ami miatt mi nem gyakorlunk megfelelő nyomást. A második megjegyzésem, és csak egy példát mondatnék, Bulgáriában ugye volt egy nagyon súlyos eset, amikor őket ítéltek halára háromszor. Kadafi megint csak reformista szerepében tűnt fel, végén pedig másként sült el ez a dolog, nem fogok neveket említeni, de ma Líbiában nagyon magas szintű politikusok bekapcsolódtak a zápolónők beadalásába. Azzal vádoltak őket, hogy gyermekeket gyilkoltak meg. Ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, de minden mögött volt egy háttér. Egy sorolom fel ezeket a példákat. Szükségünk van a büntető bíróságra, és hogyha a kormány, illetve a mostani kormány ebben nem érdekelt, nekünk is ragaszkodnunk kell ehhez az álláspontunkhoz, és nem tágíthatunk. A kérdésem a következő, önöknek az az érzése -e, van-e, hogy vannak itt-ott bizonyos szereplők, akik nem akarták ezt a végső célt megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kirilló úr, köszönjük szépen ezt a nagyon fontos pontot. Most vendégünknek adom meg a szót. Próbálja meg megválaszolni kollégáim kérdését, kérem szépen. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen hálámat szeretném kifejezni a kitűnő kérdésekért, illetve a kollégák beszámolóért. Ők nemrégiben jártak Líbiában, és ez sokban segíti a mi munkánkat is. Megpróbálom ezeket a kérdéseket megválaszolni, és hogyha e, a kollégám még ki tud egészíteni, ez nagyon jó lenne ami a magas szintű személyeket, illetve Bugatti, Muszakuszát és másokat is megemlítették. Kámészt. Folytatjuk a nyomozást, gyűjtjük az információt. Nagyon fontos mm, szövettetni ezt, hogy mi büntető törvényszék vagyunk, és meg kell találnunk a bűnösöket. Mandátumunk rögzített, korlátozott, tehát nem, az, nem a mi feladatunk, hogy mindenkit bíróság elé állítsunk, meg kell nézni a bűnügyek súlyosságát, bűncselekmények súlyosságát, és a leginkább felelőseket kell megtalálnunk, a legsúlyosabb bűncselekmények esetében nem fogjuk tudni az összes érintettet megtalálni, ami a magas szintű bűncselekmény elkövetőket illeti, mi folytatjuk a nyomozást, és ahogy a jelentésükben is elhangzott, korlátozott a költségvetésünk is, ez hatással van arra, hogy milyen gyorsan tudunk tovább lépni, néha akadoznak a nyomozások, de gyűjtjük az információt, és megpróbáljuk olyan mértékben, amennyire ez lehetőségeinkből telik, ezeket az ügyeket előbbre vinni. A libiek megbízhatóságát illetően, illetve a perek lebonyolítását illetően ez a, a bíróság szerepéhez is visszavezet, tehát mi nem vizsgáljuk az igazságszolgáltatási rendszert, a bíráknak kell megállapítanunk azt, hogy ugyanolyan személyek esetében ugyanolyan bűncselekményekért megfelelő perek valósulnak meg. Tehát nem tudunk általános választ adni Líbiában a igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatban. Nagyon fontos a fair eljárás, és ezt a libiai fél is jelezte, hogy nagyon fontos ez a téma számukra, de majd a bírák fognak ebben dönteni, ami a halálbüntetést illeti, illetve hogy a halálbüntetés mennyire játszik eh, szerepet eh, itt. A bíróság egy ügyet befejezett, eh, lassan befejezünk egy második ügyet, és sok mindennel nem tudunk foglalkozni. A statútum nem mondja ki azt, hogy a kiegészítő jelleg nem működne a nemzeti rendszerekben az ICC mellett. De nem kizárt dolog az, hogy a virek is ebbe be tudnak kapcsolódni, lehet, hogy kollégám ki tud egészíteni. A statutum tehát ezt nem rögzíti, nem világos itt a kompetencia. Ami Kadafi támogatóit illeti, itt is vannak a nyomozások. Úgyhogy a biztonsági tanácstól megbízást kaptunk, akkor 2011-es évet néztük, és itt mindig is világosak voltunk. A konfliktus minden oldalát meg szeretnénk vizsgálni, ez nem jelenti azt, hogy minden oldalról szeretnénk pert indítani az egyes személyek ellen. Megnézzük, mint említettem, bűncselekmények súlyosságát, megnézzük azt, hogy kik inkább a legfelelősek mind a két oldalon elkövetett bűncselekményeket vizsgálunk, tehát szeretnénk független, pártalan, pártatlan um, nyomozást folytatni. A fogvatartottak ellen elkövetett bűncselekmények, akik Gaddafi mellett tették le a voksukat. Ez egy olyan ügy, amit szintén nagyon komolyan veszünk, nem kizárt, tehát, hogy ezeken a területeken folytatjuk majd a nyomozást, és megpróbálunk előbbre lépni a gender bűncselekményekre vonatkozó megjegyzéseket nagyra értékeljük. Tehát nagyon fontos ezt a témát a nemzeti hatóságokkal is felvetni. Ami kollégáinkat illeti, őket fogvatartják, de rendesen bánnak velük, nem bántalmazzák őket. Az egy hangon történő fellépés nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy koordinált megközelítést alkalmazzunk. Eh, Esten eh, főképviselő nagyon fontos szereplő ebben a történetben, illetve a koordinást, eh, illetve a biztonsági tanács nyilatkozatát, illetve ezt pénteken adták ki. Súlyos aggályokat fejeztek ki a fogadtartással kapcsolatban, és a libia hatóságokat felszólították arra, hogy mi hamarabb bocsássák lábra ezeket a fogvatartottakat, tehát támogatjuk a biztonsági tanács támogatását. Nem tűnik úgy, hogy a biztonsági tanács további fellépéseket tervez, de hálásak vagyunk az ő támogatásukért. Ami Szíriát, Szaudi-Arábiát illeti, illetve más utálkövetett bűncsekményeket, illetően a romai statútum ott önkéntes alapon lehet aláírni, vagy az ENSZ megbízásából lehet fellépni, tehát vannak olyan helyzetek, amelyek nem tartoznak a kompetenciánkba. Itt nem tudunk mit tenni, tehát Szíria fontos elem. Ők nem írták alá a statutumot, tehát nem tettünk egészen addig semmit, hogyha a nem, biztonsági tanács nem utalja ezt hozzánk. Tehát jelenleg annyit tettünk, hogy olvassuk az újságokat, és eh, ez mindaz, amit tehetünk. Tehát a biztonsági tanács kompetenciába tartozik ez a rész. Ami az emberi jogokat illete, az egyetemes emberi jogokat, jelenleg két rendszerünk van. Az államok esetében, amikor a mechanizmusok kapcsán megpróbáljuk felelősségre vonni az érintetteket, és van egy másik terület, amely nem automatikus, tehát az ENSZ biztonsági tanácsának asztalára tartozik eh, mindez. Tehát minél több állam van ebben a rendszerben, annál fontosabb ez az automatikus mechanizmus. Ami a bizonyítékfeltárást illeti, a 93.10-es szabályozása a statútumnak eh, az információ cserére vonatkozik az államok között. A líbiaiak ugyanazokkal a bizonyítékokkal rendelkeztek, mint mi, és úgy éreztük, hogy ezek jó bizonyítékok voltak. Itt jogi folyamatról van szó, tehát nem váltunk technikai tanácsadóivá semmelyik államnak sem, akik bekapcsolódnak a felelősségre vonási mechanizmusba, tehát mi egyeztetünk, és 93 per 10-es szabályozás értelmében megoszthatjuk az információt, de némi távolságot kell tartanunk, olyan esetekben, amikor azt gondoljuk, hogy nem gondoljuk, hogy megfelelő eljárásról van szó, de az együttműködés eddig nagyon jó volt, ami a bizonyítékok gyűjtését illeti is, tehát nem számítunk nehézségekre. Úgy érezzük el, hogy nem gyakorolnak az érintettek megfelelő nyomást, nagyban segítette a munkánkat, a bírósággal való együttműködésre való nyomásgyakorlás, tehát az ICC bíráinak támogatása nagyon fontos, az ezzel kapcsolatos együttműködés. Tehát fontos, hogy továbbra is arra bátorítsuk a líbiai hatóságokat, hogy a statutum értelmében működjenek velünk együtt. Tehát fontos, hogy a felelősségre vonhatóság megvalójon. Mindegy, hogy nemzeti eljárások kapcsán, vagy az ICC bíráinak segítségével. Jennifer, szeretnél kiegészíteni? Thanks, uh, thanks. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy beszélhetek önökhöz. Egy pár pontra szeretnék még kitérni Libiával kapcsolatban. Hágában kezdtük a vizsgálós vizsgálódásokat Líbiával kapcsolatban, így novemberben, és nagyon jó volt az együttműködés a vizsgálati szakaszban, mert nagyon sok bizonyítékot szolgáltattak, tulajdonképpen több bizonyítékuk állt rendelkezésre, mint nekünk. Gondoljunk csak arra, hogy Mahmoudi al-Baghdadi volt miniszterelnök tulajdonképpen elhagyta az országot, de nagyon-nagyon sok anyag állt rendelkezésre dokumentum formájában, felvett telefonbeszélgetések formájában, amelyeket hozzáférhetővé tettek. Tulajdonképpen a bizonyítókok tekintetében és a tanúk tekintetében is nagyon sok az átfedés a líbiai hatóságok és a mi bíróságunk között. Meg kell most várnunk, hogy hogyan fognak a bírák reagálni. Egy átfogó meghallgatásra is sor kerül, ezt kérték legalábbis a líbiai hatóságok, és aztán ütemezve lesz az egész folyamat nem biztos, hogy azonnal zöldjelzést fog kapni majd a folyamat, de folyamatosan kapcsolatban maradunk és tájékoztatást kapunk. Amikor Tripoliban találkoztunk a főügyésszel, akkor ő arról tájékoztatott bennünket, hogy bizalmas az ügy, és az általa folytatott eljárás, mi pedig kívülesünk az információkon. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy megtámadták, tehát felebeztek az elfogadhatóság ellen, És természetesen nekünk is jogunkban van tudni arról, hogy ez a felebezés merre tart. Az ütemezést még egyszer mondom fontos, hiszen akkor mi is látjuk, hogy milyen lépések várhatók a, a libiai hatóságok részéről, és mi hogyan tudunk hozzájárulni az egész folyamathoz. Ami a halálbüntetést illeti, nagyon különbözőek a vélemények e tekintetben, akár részes fele valakinek a római statutumnak, vagy sem. A statutum azt várja az államoktól, hogy változtassák meg a véleményüket a halálbüntetéssel kapcsolatban. Az MBB bírái is fognak erről szólni, miközben azért ez egy teljesen új terület. Libia részéről az ensz n belül van egy májusi dokumentum, egy vélemény, amelyben kifejezték, hogy nagyon lényegesnek tartják, hogy mindenki elszámoltatható legyen. És akkor ennek kapcsán látni fogjuk azt is, hogy mi lesz az ütemezése a lefolytatandó pereknek. Először is azokat kell számon kérni, akik kivégezték Kadafit. Fontos biztosítani a libiaiakat arról, hogy számíthatnak a mi támogatásunkra, és a támogatás eh, nyilván arra eh, vonatkozik, hogy minél jobban eh, kerüljenek lefolytatásra ezek a perek. Kirillov úr, elnézést, de a saját kérdésemre nem kaptam semmiféle megjegyzést és választ, amit tulajdonképpen arra vonatkozott, hogy vannak-e olyan fellépők, vannak olyan szereplők Líbiában, vagy akár itt is, akik nem abban érdekeltek, hogy itt a felelősségre vonás megtörténjen, és van-e politikai együttműködésre szükség, hogy itt elmozdulás történjen. Elnézést, diplomatikusan próbáltam válaszolni, lehet, hogy túlságosan diplomatikusan fogalmaztam. Igen, úgy tűnik, igen. Nagyon lényeges számunkra, hogy a bírósággal való együttműködésre kell a nyomást helyezni, az elszámoltathatóságra, ami pedig a nemzeti hatóságokat illeti, erről még döntést kell hozni. Nyilván minden helyzetben vannak olyanok, akik, akik úgy gondolják, hogy a nagyon magas rangúakat nem kellene számon kérni, miközben mi ugye hangsúlyt helyezünk az elszámoltathatóságra. A bírák most abban bíznak, hogy a líbiaiak saját maguk is megfelelő módon számon tudják írni a felelősöket. Gomez asszony, Gomez asszony, Líbiában az a felfogás van, hogy Saifot és másokat megpróbálják nem a, a tárgyalások alá bevonni, tehát őket zárójelbe tenni. és az ICC egyszerűen félreérti a helyzetet. A közvélemény is az, hogy támogatják ezt az elképzelést, hogy nem fogják számon kérni Száifot és másokat. Miközben az együttműködést a Nemzetközi Bírósággal szeretnék fenntartani, de azok, akik fogva tartják a a foglyokat, azoknak a megítélése a Nemzetközi Bíróságról más, mint a közvéleménynek. Szalafranka úr. A kadafi támogatókra vonatkozóan volt még egy kérdésem, amire nem kaptam választ. Kérem szépen, hogy röviden válaszoljon. And Mr. Salafranca to make it clear. Szala Franka képviselő kérdése nem volt teljesen világos. Mayer úr. Igen, én is kérdeztem valamit, amire nem kaptam választ, méghozzá azzal összefüggésben, hogy a bíróságon kívüli számonkérések azok merre tartanak? A rezsim alatt, illetve most is. A kínzásokkal kapcsolatban agályokat fogalmaztunk meg, és most vannak ugye a Kadafi rezsimet támogatók közül sokan fogvatartottként börtönben, az ő helyzetükre vonatkozóan szerettem volna még hallani. Fontos kérdések ezek. Próbálok nagyon gyorsan válaszolni. Ami a kiadatásokat illeti, és a Kaddafit meggyilkolókra vonatkozó kérdés illetve próbáltam ezt is diplomatikusan megnézni. Elmondtam már, hogy minden egyes ügyet nem fogunk tudni megvizsgálni, de lehet, hogy háborús bűncselekmény Kadafi meggyilkolása, úgyhogy nekünk kell eldönteni, hogy mely ügyeket fogjuk tárgyalni, mely eseteket milyen sorrendben fogjuk tárgyalni, és a bizonyítékokat hogyan tudjuk összegyűjteni. A joghatóságot tekintve ez tartozhat a mi hatáskörünkbe, és ezt vizsgáljuk jelenleg. Ami pedig a fogvatartókat illeti, a Kadafi támogatókat illetően, 2012. márciusban azt hallottuk, hogy több ezer ilyen fogvatartott van, akiket vélhetően kínoznak, bántalmaznak, és kiemeltük annak a fontosságát, hogy nemzeti hatóságok elé utalják ezeknek a, az embereknek az ügyét, vizsgálják ki, hogy ellenük történt-e bármiféle ö, ö, olyan ügy, amit ugyancsak ki kell vizsgálni. Röviden, hogy fűzem hozzá, hogy a libiaiak is kifejezték szándékukat, hogy kivizsgálják Kadhafi meggyilkolásának a kérdését. Nyilván nagyon érzékeny kérdésről van szó, nagyon kényes kérdésről, hiszen ez amennyiben nem derül ki, milyen körülmények között történt Kadhafi meggyilkolás, akkor ennek rossz üzenete lesz, akár a büntetlenség kérdését is fölveti, ami a véleményt a társadalomban negatív irányba befolyásolja. Azt, hogy kik voltak a magasrangú elkövetők, kik hagyták már el a, az országot, kik volt, valóban részesei voltak-e a folyamatnak, felelősségre vonhatók-e, ezt is vizsgáljuk. Nagyon sok ember nem esik egyszerűen a joghatóságunk alá, ezt látnunk kell. Tudjuk, hogy a Kadafi család is nagyon aktív még. Ha nem a mi mandátumunkba tartozó kérdésekről van szó, akkor persze azt is vizsgálnunk kell, hogy egy ilyen helyzetet hogyan tudunk megfelelően kezelni a felelősségre vonás szempontjából. Köszönjük szépen Szvák Goldman és Szesánsz asszonynak, hogy itt voltak. Nagyon sok sikert kívánunk az igazság visszaállítása terén, úgyhogy minden jót kívánunk. Köszönöm. Okay, now we continue because... Jó, akkor folytatjuk a munkát, mert szeretnénk, hogyha időben befejeznénk mai napi rendünket. Van egy jelentésünk a digitális, európai digitális szabadságstratégia az európai külpolitikában. Sáke asszonyi ez a jelentés, és szeretném őt megkérni, hogy a jelentését bemutassa. Thank you very much, President. Uh... Köszönöm szépen mit is teszünk ma. Ma az első eszmecserénk lesz. Természetesen fontos bevonni az érintett feleket, az online közösség tagjait. És nézzük meg, hogy az első mm, jelentéstervezetemet minek az alapján tudom megírni. Szerintem ez egy fontos téma. Itt most egy olyan témában próbálunk egy anyagot alkotni, amelyben még soha az Európai Parlament nem mm, volt bevonva a jogalkotásba. De ugyanakkor ez egy forradalmi új, újítás. Láthatjuk azt is, hogy a digitális technológia nem csak mindennapjainkat, hanem a külpolitikát is alakítja. Mindenkinek a fájljában ott van a munkadokumentum. Szeretném azt kérni a kollégáktól, hogy mondják el, mi a véleményük. Amennyiben ma ezt nem tudják megtenni, akkor a héten még megkereshetnek, mert szeretném, hogyha még az első jelentéstervezet előtt megkapnám a kollégák legfontosabb gondolatmeneteit. Most az új technológiákkal kapcsolatban azt látjuk, hogy forradalmi hatása van ennek az életünkre, az Európai Unión belüli mozgásra is, és az azon kívüli mozgásra is. Bizonyos politikákban már ö, észrevettük ennek a fontosságát, hiszen ez egy alapvető ö, szabadságjog, és nagyon sokan azt mondják, hogy a kopenhágai kritériumoknak is részét kellene képezze a digitális szabadság az Európai Unió ö, tagjelölt országai számára. tehát ez az emberi jogi stratégiánk részét is képeznie, képezzi. Fontos az, hogy az emberek szabadságát növeljük különböző politikai területeken. Láthattuk, hogy mi is történt az arab tavasz kapcsán, és meg kell néznünk azt, hogy milyen egyensúlyt lehet teremteni a biztonság, a kiberbiztonság és a technológia biztosította szabadságjogok között. Ugyanakkor a kereskedelmi kérdésekre épp úgy oda kell figyelnünk, mint a fejlesztési kérdésekre, és a diplomáciáknak fel kell használnia az új technológiákat. Vannak néhány, van néhány aggodalmunk is, Egyrészt újfajta a biztonsági kockázatok, a flém vírus például a múlt hónapban, aztán korábban voltak más ö, ö, támadások is. Meg kell néznünk azt, hogy a cyber támadásokkal mit tudunk tenni. És hogy ez most vajon ez ténylegesen háborúnak nyilvánítjuk el, vagy sem. Az Európai Parlament kritikus infrastruktúráként kezdi tekinteni a az internetet, illetve digitális eszközöket, de ugyanakkor nem szabad túl ö, értékelni ezeket a veszélyeket, mert akkor a félelem érzése uralkodhat el mindenhol. Tehát ezért fontos a megfelelő biztonság megteremtése. Tehát megint csak egy egyensúlyról van szó, a biztonság, illetve a szabadság között kell megtalálni ezt az egyensúlyt. Azt is látjuk, hogy az új technológiák, ahogyan azt a szólásszabadságról szóló ENSZ jelentés, jelentéstevője írta, kiterjed ez a jelentés a szólásszabadságra, de ugyanakkor a dokumentációk vagy az emberi jogi jogsértések online megosztása, tehát ilyen tartalmak online megosztása szintén ide tartozik. Nagyon fontos alapjogokról van itt szó, éppen ezért fontos az is, hogy az embereket ne vonjunk ellenőrzés alá. Bizonyos kormányok ezt megteszik, és nagyon érdekesen, nagyon ügyesen tudják használni ezeket az eszközöket a társadalmaik ellen. Tehát ez egy alapvető különbség a diktatúrák, illetve a demokratikus országú, demokratikus berendezkedési országok között, amilyenek az európai országok. De azt is láthatjuk, hogy sokszor nem elég nagy az átláthatóság az Európai Unión belül, mert sokszor ilyen eszközök kikerülnek az Európai Unióból ö, diktá, diktatúrákhoz. Éppen ezért fontos az, hogy a magánszektorral közösen dolgozzunk, Éppen ezért lenne fontos az, hogy megfelelő együttműködés alakuljon ki a magán és a közszféra között, és a civil társadalommal is párbeszédet folytassunk. Ez nagyon fontos általános értelemben is. Főként olyan helyzetekben, amelyekben azt látjuk, hogy az Európai Unió segíthet cégeknek is, például a Vodafone, amelyet a Mubarak ö, rezsim rá ö, kényszerített arra, hogy ö, a, tehát, hogy ö, be, beszüntesse a szolgáltatását. Aztán az internetes kormányzás. Hogyan is lehet együttműködni a különböző öm, érintett felekkel, hogy egyrészt organikus módon fejlődjön az internet, másrészt nehogy ezeket a több oldalú szervezeteket felhasználják arra, hogy saját stratégiáikat kényszerítsék rá az emberekre. De hát a civil társadalom, magánszféra együttműködésével kell ezt megtennünk, mert csak így lehet előre lépni a gazdasági téren, épp úgy, mint az emberi jogok előmozdításában. A mai napon az Európai Unió külpolitikájára gyakorolt hatásról beszélünk, de itt alapvető emberi jogokról van szó tulajdonképpen. Ezért fontos az, hogy politikáink megfelelőképpen legyenek kialakítva, hogy hitelesek legyünk a világban is. Említettem nagy lehetőségeket, és nem sokára be is fejezem a bemutatómat. A fejlesztés területén még a legszegényebb területek is a világon hatalmas lehetőségeket nyújthat az internet ezeken a területeken, akár a humanitárius katasztrófák, vagy a természeti katasztrófák után, mert így lehet a megfelelő helyre eljutatni a segítséget például. Ebben nagyon sokat segíthet az új technológia. Az Európai Uniónak a digitális szakadékot csökkentenie kell, az embereknek lehetőséget kell biztosítani ugyanis az internet az tulajdonképpen tudást is jelent, de akár a mikrohitelezéshez való hozzájutást is, tehát a kisvállalkozások beindítását is segítheti az internet. Végig kellene gondolnunk az is, azt is, hogy a diplomáciában hogyan lehetne segíteni az emberek közötti együttműködést, a kulturális együttműködést, vagy a szélsőségek elleni harcban hogyan lehet felhasználni az internetet. Az Európai Unió, például Európiánán keresztül, amely egy olyan weboldal, amely európai kulturális tartalmakat tartalmaz. Tehát itt megint csak az Európai Külügyi Szolgálat felépítése közben nem szabadnak elfeledkeznünk az internet és más új technológiák nyújtotta lehetőségekről. Ugyanakkor a ottani, az otthoni lehetőségekre is oda kell figyelnünk. Nem csak az Európai Unión belül, hanem azon kívül is érdekes tartalmak léteznek az emberek számára. Azt is meg kell mutatnunk, hogy átláthatóan dolgozunk, és az emberek részt vehetnek a döntéshozatali folyamatainkban, mint Európai Uniós intézmények a külügy, biztonságügy és kereskedelmet, kereskedelmi területek közötti szinergiákat meg kell teremteni. Stratégiai értelemben kell elgondolkodni. A magánszektor és a civil szféra bevonásával együtt. Elnök, köszönöm szépen. Hát igen, itt van egy nagy paradoxon. Egyrészt pont azért a kommunista rendszerekből akartunk csatlakozni az Európai Unióhoz, hogy ne ellenőrizzenek bennünket, és erre most paradox módon pont fordítva történik meg a dolog. Baroneszla következik. Tehát ebben a munkadokumentumban ebben a témában valóban először alkotunk jogot, ez egy nagyon fontos téma. Két kommentárom lenne. Az egyik egy utalás a harmadik oldalon lévő a Stuxnet vírusra. Úgy gondoljuk, hogy ez a fehérházból kiszivárogtatott anyag, és igazából ezt sosem erősítették meg, de nem is táfolták. Elképzelhető, hogy itt az, EU, az Egyesült Államok és Izrael áll a háttérben. Lehet, hogy ők azok, akik Irán ö, nukleáris programja ellen dolgozták ki a Stuxnet vírust. Egyáltalán nem vagyok egy technológiai beállítottságú személy úgy tűnik, hogy két éven keresztül gyakorlatilag politikai információ gyűjtésre használták fel ezt a programot, és mégsem tűnt ez fel senkinek. Úgyhogy ez egy kicsit furcsa volt mindenki számára. Minden esetre a múlt hét végén a transatlanti jogalkotási párbeszéd fórumán is megemlítettem ezt a témát. Keti Esten. egy észt tanácsadója is hozzászólt a témához. akinek nagyon nagy tapasztalata van ezen a területen. Két, év, két héttel ezelőtt egy háromnapos konferenciát szerveztek a NATO és NATO részvételével, és nagyon tapaszt, nagy tapasztalatú a nemzetközi jogászok részvételével, és akkor arról arról a témáról próbáltak döntést hozni, hogy vajon a, a, az internetes háború az háborúnak számít-e vagy sem. Úgy tűnik, hogy ahogy a Anna Gomes is ezt elmondta, lehet, hogy az Egyesült Államok kiber fegyver arzenájáról van itt szó, amelyet nem csak kialakított az Egyesült Államok, hanem bizony be is vetett. Éppen ezért érdekes az, hogy hogyan is kezeljük a szájber bűnözés vagy a szájber háború kérdését. Ez most aktív háborúnak számít-e vagy sem? Hol vannak a háborús bűnök? A háborús jogszabályok vagy a, a, tehát a, a hadi jogszabályok érvényesek ilyenkor, vagy a büntetőjog. De nem tudom pontosan, hogy hová is megy, haladhat tovább még ez a kérdés. Minden esetre csak annyit szerettem volna elmondani, hogy volt ez a konferencia, és ez nagyon érdekes volt, mert valamikor majd erről kell szavaznunk. Tudjuk, hogy az oroszok és a kínaiak szeretnének egy nemzetközi egyezményt. Mi azonban igencsak óvakodunk ettől, ugyanis itt valószínűleg ők azt szeretnék, hogy nemzetközi felhatalmazást kapjanak az internet ellenőrzésére. De mit is teszünk a cyber támadásokkal? Akkor, amikor például a barátaink részéről jönnek ezek a támadások. itt a single use technology-ról is meg kell említenem, hogy ahogy a Maricsa is elmondta, itt a civil szervezetekkel fel, kell felvenni a kapcsolatot, hiszen nagyon is ijesztő technológiáról van itt szó, amelyet kialakítottak, és aztán exportáltak és ugyanakkor az európai polgárok, vagy sőt, akár az európai titkos szolgálatok számára sem tették lehetővé ennek a használatát. De látnunk kellene az, hogy ezek a hatalmas technológiai hatalmak hogyan kerülnek exportálásra Európából. Elnök. Azért az, mégiscsak az a legjobb, hogyha az emberek minél szabadabban elmondhatják a véleményüket. Loyola asszony, köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos jelentés, nagyon sok mindent el szerettem volna mondani, de Sara már a cyber biztonsággal kapcsolatban elmondta az aggajdalmaimat, hiszen ez egy olyan dolog, amely véleményem szerint akár egy külön jelentést is megérdemelne, mert itt most ebben az anyagban nagyon sok fontos téma kerül egy esernyő alá, de talán az lenne a legjobb, hogyha a szájberbiztonsággal külön tudnánk foglalkozni, hiszen hatalmas kockázatok, veszélyek ö, vannak itt, amelyek gyakorlatilag nap mint nap növekednek. Fontos lenne továbbá, hogy más intézményekben megnézzük azt, hogy mi, milyen ö, háttéranyagok készültek, milyen kutatásokat végeztek. Például Észtországban van a NATO szájberbiztonsági központja, tehát biztos, hogy ők már nagyon sok mindent tettek ezen a területen. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezekkel az intézményekkel felvennénk a kapcsolatot, hogy megnézzük, hogy ők mit is tettek. Azután még fontos lenne az is, hogy elgondolkozzunk azon, hogy az Európai Unió tagállamait felszólítsuk arra, hogy ezen a területen sokkal szorosabb együttműködést folytassanak, hiszen rájöttünk már arra, hogy itt egy nagy közös veszélyről vagy fenyegetésről van szó. A tagállamok közötti információcsere, tehát ebből a szempontból igen fontos lenne. Aztán egy másik téma számomra nagyon fontos, a hitelesség kérdése, amikor is a tagállamokról beszélünk, illetve a, arra kell odafigyelnünk, hogy mennyire mehetnek el messze a kormányok vagy a hatóságok az internet, illetve a telefonok lehallgatásában, Észtországban hatalmas vitát kavart ez a téma, a miniszterelnök is felvetette. Mennyire lehetünk biztosak abban, hogy szabadok vagyunk? Hogyha az internetes szabadság alapjog, és ezt beiktatjuk a külpolitikánkba, és megpróbálunk pozitív modellként feltűnni a világban, akkor biztosak kell legyünk abban, hogy azért otthon, saját portánkon minden rendben van ezen a területen, ez megint csak egy olyan téma, amelyen nem is biztos, hogy az AFET-nek kellene foglalkoznia, hanem a releváns bizottságoknak. az alapjogokkal foglalkozó szakbizottságoknak kellene ezzel a témával is foglalkoznia. Köszönjük, Gomes asszony! Azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek az aggályok, amiket Marítja megfogalmazott a jelentésében a digitális szabadságról, de látnunk kell azt, hogy nem lesz addig digitális szabadság, amíg a biztonság nem valósul meg. Nagyon alapvető jelentőségű egyensúlyról van szó, különösen ebben az új világban, amelyben élünk, egyre jobban függünk a különböző aspektusoktól, és nem teszünk semmit sem tulajdonképpen a kiberstruktúra nélkül. nem csak a visszaélések, az államok által elköltett eh, visszaélések, amely megpróbálja korlátozni a szabadságjogokat ebben az új struktúrában jelentenek fenyegetést, az emberi jogokra nézve, az alapvető szabadságjogokra nézve, hanem van egy pluralitás is a nem állami képviselők kapcsán, őket nem ellenőrzi senki, és különböző okok miatt ők is korlát korlátozhatják szabadságunkat, legalapvetőbb szabadságjogainkat, az élethez való jogot, azzal, hogy manipulálják és felhasználják a kiber teret. Mai napot egy szakértő ülésen kezdtem, és egy EU kiber központról beszéltünk, ennek létrehozásáról az Európólon belül. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és itt biztosítanunk kell azt, hogy a tagországok ebbe beleteszik a pénzt, hiszen ez pénz nélkül nem lesz megvalósítható. Nagyon fontos a tagországokat figyelmessé tenni a téma iránt, és fontos, hogy a tagországok tiszteletben tartsák az alapvető szabadságjogokat egyrészt, másrészt viszont nem szabad, hogy őket bárki veszélyeztesse, és itt a kiberbűnözésre gondolok, amikor gyermekeket zsákmányolnak ki szexuálisan. Illetve az atomerőművekkel biztonságára is gondolok. A kritikus, kritikai szempontból fontos a infrastruktúrák, a pénzügyi rendszerben szintén támadás szempontjaival válhatnak. Ahogy Szara elmondta, amerikai kollégánkkal, kollégánkkal folytatott megbeszéléseken kiderült, hogy más a megközelítés, sok területen együtt tudunk működni, és együtt is kell működnünk. Fontos, hogy megértessük velük, azokat a korlátokat, amelyeknek meg kell lenniük az alapvető szabadságjogoknál, de fontos, hogy itt egyensúly valósulja meg, legyünk őszinték, és nekünk is jobban meg kell értenünk azt, hogy mi forog kockán. Észtországban uh, tapasztaltuk az adott helyzetet, de elképesztőek azok a lehetőségek, amelyekkel megzavarhatják életünket a kiberspace-ben, a kiberbűnözés segítségével. Tehát ezt is látnunk kell a jelentésben. A következményeket is látnunk kell, hiszen globalizált világban élünk. Szépen készült egy jelentés a kiberbiztonságról a SZEDE albizottságban. Franka képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Első megjegyzésként a jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani a jelentését. Itt a saját kezdeményezés jelentés elfogalmazásáról van szó, egy nagyon fontos jelentésről van szó. Ez egy jó anyag, jó struktúrált, és kapcsolat valósul meg ennek a nagyon fontos témának a kapcsán. El szeretném mondani azt, hogy napi életünket az internet jelentősen befolyásolja, éppen ezért nagyon fontos a biztonság, a hálózathoz, az internethez való hozzáférés. A jelentéstevő világosan elmondta azt, hogy vannak olyan hadseregek, amelyek nem fizikai jelenségek ellen kell, hogy küzdjenek, és vannak olyan fizikai jelenségeink is, amelyeknek tényleg vannak hadseregeik. Tehát fontos, hogy itt óvatosak legyünk. Elnök úr, van egy további font, amelyre kitér a jelentés, ez pedig az internetes szabadság és az emberi szabadság jogok. Beszélünk Kínáról, Szudáról, Tunéziáról és sok más országról is. Gondoljunk csak mindannyian az arab tavaszra. Nagyon fontos, hogy az emberjogi szervezetek 1700 személy részletével részt eh, készítettek egy kérdőjévet Kubában arról, hogy milyen mértékben férnek hozzá az internethez, illetve az mobiltelefon szolgáltatásokhoz. Nagyon érdekes volt ennek a felmérésnek az eredménye, és azt gondolom, hogy ez belekerülhetne szintén ebbe a jelentésbe ki irányítja az internetet, és hogyan lehet mindezt kontroll alatt tartani. Azt gondolom, hogy ezzel a témával is foglalkoznunk kell. Nagyon sok internetes szolgáltató helyezi magát előtérbe, és nagyon fontos, hogy az Európai Unióban lépjünk előre ezen a területen. Az exportkorlátozások kérdése a kereskedelmi struktúrákban, és ez nagyon fontos az üzleti világ szempontjából. Itt legális kiaknázási lehetőségekről van szó szóval az internet kapcsán. Azt gondolom, hogy itt legyennek egyértelmű, világos játékszabályozások, és a bizottságot is fel lehetne ruházni egy feladattal, illetve gondoskodni kell a szabadságjogokról, ahol ez pedig nincs így. Úgy fontos, hogy büntetések kísérik a szabályszegőket. A morális szempontok is mindig nagyon fontosak, és gondoskodni kell arról, hogy a törvényeinket az Európai Unióban ne sértsék. Ami pedig a digitális diplomáciát illeti, Itt is fontos lenne egy szorosabb együttműködés, gondoljunk csak um, a különböző lehetőségekre például itt az Európai Parlamentben. Azt gondolom, hogy a digitális diplomácia minden bizonyal, bizonyos aspektusokkal még kiegészíthető. És ahogy erre javaslatot is tett a jelentéstevő, fontos, hogy ez kiegészüljön. Ami az alapvető szabadságjogokat illeti, itt nem szabad csak a technológiákra korlátozódni, Meg kell nézni azt, hogy hol vannak eh, konkrét gazdasági összefüggések, például együttműködési szerződések, meg azt gondolom, hogy fontos, hogy ez is bekerüljön a jelentésbe. Annak érdekében, hogy az EU és harmadik országok között javuljon a kapcsolat. Elnök úr, végezetül pedig még valami mást is szeretnék mondani. Az internet világában élünk, és a technológia világában, de senki nem bújhat ki a saját felelősségvállalása, morális, etikai felelősségvállalása alól. Fontos, hogy elővigyázatosak legyünk. És ez egy jó, érdekes jelentés. A különböző dimenziókat jól megvizsgáltuk. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió ezen a területen vezető szerepet töltsön be. Köszönöm. Thank you very much. <clears throat> Problem is, you know, that the young... Az a probléma, hogy uh, itt sokan ugye mással foglalkoznak az ülés alatt, de azért ezeket a fontos témákat is meg kell beszélnünk. Kérem szépen, akkor zárja le a vitát a jelentéstevőnk. Köszönöm szépen! a bevezető megjegyzéseket is. A vita során azért pár dolog kiderült. Általában ugye a biztonság kérdésére fókuszáltak itt a hozzászólások, és mint ahogyan ön is mondta, valóban a biztonság tekintetében van egy különálló szede jelentés, amit ismerünk. És mivel elég sok témát kell lefednünk, a speciális jelentésre marad akkor a biztonság kérdése, Miközben persze azért erre is oda kell figyelnünk a vita során. Gomes asszonyra reflektálva, ugye mit tanultunk a terrorizmus elleni harcból, megfelelő eszközökkel lehet fellépni a terrorizmus ellen, de nem lenne bölcs és nem lenne szofisztikált, hogy a szabadságunkat is korlátozó eszközöket alkalmazzunk, amelyel erősítjük az ellenségeinket. Úgyhogy Ledford asszonynak mondanám azt, hogy ugye vannak különböző vírusok, honnan jönnek ezek, hogyan kellene ezeket kezelni. Egy külön konferenciában ez helyes. Figyelni fogjuk a fejleményeket, és az is nagyon lényeges, hogy az EU-ban lássuk, hogy mi magunk hogyan kívánjuk az egyes szereplőkkel megoldani ezt, nem csak a tagállamokkal, hanem az érintett szervezetekkel is, hiszen ez egy olyan kihívás, amelyre tudnunk kell válaszolni. Várom is az együttműködést ebb, ezen a területen. Aztán a biztonság és a szabadság közötti összefüggés kérdése nagyon fontos, és ahogy a Natford is mondta, a hitelesség kérdése az, amire oda kell figyelnünk. Több tényezőre oda kell majd figyelnünk a diplomáciai kapcsolatokat, illetően Nyilván az internet, mint olyan újdonságokat hozott, de magát az emberiséget azért nem változtatta meg. Látnunk kell, hogy hol van teljesen új helyzet, hol eh, vannak olyan kérdések, amelyeket a politikai kontextusban körbe kell járnunk. És eh, az internet segítségével például online el lehet adni lopott termékeket, de ez azért mégsem egyenlő a kiberbűnözéssel. Tehát nagyon fontos az, hogy a definíciókat helyesen fektessük le, és én ezt meg fogom próbálni, és amennyire csak tudok, az európai értékekhez fogok igazodni. És az utolsó kommentárom az az, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne alkossunk túl sok jogszabályt. Mert az senkinek se jó, se az embereknek, se a vállalkozásoknak, sem pedig más országokkal való kapcsolatainknak nem tesz jót. Ugye tendenciózusan túl bonyolítjuk a helyzetünket, illetve az eljárásokat túl bonyolultá tesszük. Ugyanakkor Fontos az is, hogy a kettős alkalmazás, vagy az egy, egységes alkalmazást hogyan valósítjuk meg. Vannak olyan helyzetek, amikor az elveink és a szankciók egymással szöges ellentétben állnak. ezért fontos az, hogy hitelesek maradjunk, és ne segítsük a, az ellenségeinket, hogy saját népeiket elnyomják, de ugyanakkor a mi vállalkozásainkat is nehéz helyzetbe hozzák. Éppen ezért valóban nagy kihívásról van szó, A módosítások beterjesztésének határideje augusztus 29, és szeptemberben fogunk a jelentésről szavazni. Reméljük, hogy mindenkinek nagyon szép nyara lesz, de azért talán időt tud majd szakítani arra, hogy foglalkozzon ezzel a témával. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt megszakítjuk az ülést, háromkor folytatjuk. Még további három napi rendi pontunk van. Szíria, Egyiptom és Bahrein. Köszönöm, és találkozunk délután. Ciao.